Can I bring the meeting to order again and start the morning session first of all with Akkor megkezdjük a ma reggeli ülésünket, méghozzá először is a koordinátorok ülésének eredményéről szeretnék beszámolni, amelyek, amelyre nem tegnap került sor. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy az előadók kijelöléséről nem hoznak határozatot, nem döntenek legalábbis az IMO egyes szabályzatainak elfogadásával kapcsolatban. Nem hoztak határozatot, aztán két vélemény kapcsán határoztak. Az első az a közös rendelkezések az erfáról, az MK-ról, illetve a halászati alapok, közös stratégiai keretről vonatkozó szabályokra vonatkozó vélemény volt az egyik, a másik pedig a, a Frontex koordináció, Frontex által koordinált külső tengeri határok felügyeletéről szóló vélemény, amely az ALDE élet, erről határoztak a koordinátorok, majd aztán a, a vidéki gazdaságokban a regionális minőségi márkák bevezetéséről is határoztak, ez a saját kezdeményezésű vélemény és a GUE frakció jelöli ki az előadóját ennek a témák. Tehát ezekről a véleményekről hozott határozatot a koordinátorok ülése, másról nem aztán a meghallgatásokról is május 29-én kerül sor egy, aztán június 18-án, majd egy szeptemberi meghallgatásról is határoztunk, aztán az egységes közlekedési piacra vonatkozó határozatot egyelőre várjuk a tanácstól. Aztán stratégiai kezdeményezések a digitális belső piacsal kapcsolatban. Kaptunk ugye az IMCO szakbizottság elnökétől egy levelet, egyelőre egy tervezetet fogalmaztunk meg, május 15-ig ezt eljutatjuk a titkárságnak. Azt a Harbor úrtól kaptunk egy másik levelet is, ez pedig a kiberbiztonság vonatkozó európai stratégiára vonatkozott, és ezzel kapcsolatban fogok én is levelet írni az IMCO elnök úrának, méghozzá természetesen a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekben. Aztán a közúti biztonságra vonatkozó rendeletről úgy döntöttük, hogy a júniusi plenárisra szeretnénk mi is ezt felvenni, a frakciók pedig a tervezettel kapcsolatban a titkársághoz küldhetnek el észrevételeket május 17-ig. Aztán a vasúti terszállító folyosókkal kapcsolatban az a határozat döntött, született, hogy a tanácsot egy jövőbeli ülésre meghívjuk, hogy a tervezett kiegészítésekre, kiigazításokra kapcsolatban nagyobb ö, mértékű tájékoztatást is kapjunk. Tehát ennyit szeretem volna elmondani a koordinátorok ülésének határozatairól. Remélem ez így rendben van. Köszönöm szépen, remélem mindenki megelégedett ezzel Bradburn úr. Kíván ehhez hozzászólni? Elnök úr, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hol máshol vá- tehát ezt fel, ugye itt az utas jogokról esett szó a koordinátorok ülését, és én ezt mindig is úgy láttam, hogy, hogy úgy értelmeztem, hogy a javaslat a légiutasok jogaira vonatkozóan ezt majd a bizottság ki fogja egészíteni általános utas jogokkal, tehát amelyek nem csak a légiutasokra vonatkozik, tehát várjuk ugye ezt a javaslatot, de nem hallottam semmiféle hírt arról, hogy itt előrelépés történt. Ön tud-e valamit arról, hogy mikor kívánja uh, nyilvánosságra hozni ezt a javaslatot? Elnök úr, nem, erről nem tudok. Itt, itt a 261-es rendelet uh, módosításáról volt szó konkrétan. Uh, Mindenesetre a bizottságtól majd ö, véleményt kérünk, hogy mikor kívánok javaslatok én az általános utas jogokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Akkor pedig rátérünk a szavazásra. Először is kipróbáljuk a szavazóképeket. Kérem, hogy mindenki szavazzon. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy a néppárt részről egyel több szavazat született. Gros úr, ha esetleg lenne olyan szíves intézkedni. Tehát kérem, hogy egyik tagját a frakciójának mentesítse a szavazás alól. Marinescu úr, véleményéről van itt szó. Ő tehát nem szabad. Tehát Marinescu úr e, e, oldottuk meg ezt a szavazási kérdést, és akkor kezdjük is az ő véleményével a szavazást. E, Köszönöm szépen, hogy tájékoztatott a a, a munkatársai még változtatásokra, ez egy saját kezdeményezésű véleménye az Európai Unió légi közlekedésre kapcsolatos külpolitikájára, a jövőbeli kívások kezelésé, tehát, amit mondtam, előadó úr, Marineszk úr, akkor mindenki készen el, akkor kezdjük az INTA egyel, mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Inta kettes mellette ellenem. tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 8 mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 9-es módosítóról. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. 17 mellette, 24 nem szavazat, elutasítva tehát. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Van még egy, a Ample Ample 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 13-as, megnyitom a szavast. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A tízes okafogyottá vált, Ample 4-es mellette, eh, ellenem tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 20-as mellette nem, ez okkal el vált, elnézést. Na, 18-as módosító akkor a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os az ample mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette a második részéről szavazunk csak a 21-esnek, úgy látom, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizik a 22-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. And is adopted. Elfogadtuk. 24-es mellette, ellene. Ellenőrizzük a 24-est. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, úgy tűnik. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os, több részben szavazunk, két részben. Első rész a költségekről van szó, szindioxid kibocsátásnál mellette ellene tartózkodás elfogadva a második rész. Itt a következő szavak mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva Inta 5-ös mellette ellene tartózkodás ezt ellenőriz, Inta 5-ös ellenőrizzük, megnyitom a szavazást mindenki szavazott lezárom elutasítva. Hatos kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inte 8 mellette ellene tartózkodás elfogad. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl 23-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizi. 23-as, tehát megnyitom a szavazást róla. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva, sűk eredmény döntetlené. Inta 3-as mellette ellene tartózkodás Embla 14-es mellette ellene tartózkodás elutasít, Ample 17-es mellette ellene tartózkodás mellenőrizzük, 17-es Ample, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottak. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as empl mellette ellene tartózkodás elutasítva. Empl 19-es mellette ellene tartózkodás elutasíti. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell a 41-est, megnyitom. Min mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtok 22 hó arányban. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 50-es módosított, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az 52-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Int a 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ample 8-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Úgy gondolom, hogy ezt elutasítottuk, de mégis ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva 23-21 arányba. Egyes módosító Foster a mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, de azt hiszem elutasítottuk. Ellenőrizzük tehát a kettes módosított Lichtenberger asszonytól. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 41 igen szavazattal nincs nem szavazat, három tartózkodás. Gratulálok Marinescu úrnak. Akkor folytatjuk. Egy ajánlás tervezette, egy tanácsi határozatról van szó. A légi közlekedési szolgáltatások egyes kérdéséről a megállapodott az EU és Sri Lanka között. Szarvama úr. Egy szavazás. Az egészről szavazok, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom. 43-0 arányban tartózkodás sincsen, elfogadtuk. A következő egy véleménytervezet, az a 92 és 93. cikk a horizontális állami támogatások bizonyos formájú történő alkalmazása szóló rendelet módosításáról. Egy néhány módosítása, néhány megjegyezik A hármas módosítót nézzük először, ezt maga a raportőr készítette, ugyanaz, mint a tize. Jó lenne, hogyha egyben szavazhatnánk. Erről. akkor ez azt jelenti, a preambulum bekezdések, az a 11-es e preambulum bekezdést külön kell vennünk. Az egyesről többen szavazzunk, a 10-esig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor a 11-es preambulum bekezdés következik, a kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a hetes sokkal fogyottá válik. 13-as preambul bekezdés, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig a végszavazás következik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást a politikai karrierem, pályafutásom itt az Európai Parlamentben még ilyet nem ért meg, egy egyhangú szavazással jutott. Léptünk tovább. 44-0 arányban. 25 évig tartott, de bejött. Jó, rendben. Akkor pedig 10 óráig van egy szünetünk, akkor megkezdődik a meghallgatás mert annyira jók és gyorsak és hatékonyak, eredményesek vagyunk. Egy 30 perces kávészünetben részesíthetem önöket 10 óráig. Akkor kollégák, egy kicsit előtte jöjjenek, és akkor pontban kezdhetünk, és akkor az összes idő, amit beterveztünk, tényleg a rendelkezésünkre áll.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 Nem tudom, hogy miért sűjesztettek sötétbe már most, de ennek ellenére így is tudjuk folytatni a munkát. Akkor ezzel meg is nyitom ezt az első részt, első szekciót a mai meghallgatásra kapcsolatban. Ez a negyedik vasúti csomagról szól. Ma délelőtt azt tervezzük, hogy a egységes utaspiac megnyitásáról beszélnénk. 12.30-ig tartana ez az első szekció. Abban bízom, hogy kérdések is, válaszok is lehetnek 11.30-tól kezdve, mert délután az interoperabilitás, a biztonság lesz a téma, amely felelősség, amit itt a ügynökség visel. Teljes mértékben elfogadom, hogy összesen 16, nem, bocsánat, 13 hozzászóló van egész napra a meghallgatás során. még 30 hozzászóló jelentkezett is a különböző szervezetek nevében, hogy a konkrét ügyben hallassák a hangjukat a meghallgatáson. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy plusz 30 hozzászólónak nincs helye. Még a legjobb szándék mellett sem működik ez így, hogyha úgy gondolják és észreveszik, hogy nem kerültek a hozzászólók listájára. Semmi személyes nincs benne, elnézést kell kérném emiatt, hát valamiféle elfogadható mértéket kell tartanunk ebben az esetben. Problémát jelentett, hogy a legtöbben az első részhez kívántak hozzászólni, és nem az egész csomaghoz összességében. Ezért, hogyha úgy érzi valaki, hogy a szervezetét kikerültük ebben az ügyben, nem ellene irányult, nem ez volt a terv, de nyilván önök is tudják, hogy a képviselőket megkereshetik, amit önök persze meg is tettek, már gondolom, és a konkrét felvetéseiket elmondhatják. A negyedik vasúti csomag minden bizonyal a jogalkotás egyik legfontosabb része. Itt a parlamenti ciklusban, eh, és hosszú távra szól. Azt gondolom, hogy sokan frusztráltak, hogyha az interoperabilitás kerül szóba például a vasúti szektorban, a vasúti ágazatban, európai szinten, aztán az egységes, a belső piac eh, fejlődése is csalódást okozott sokak számára. Most eh, nem akarok túl mélyre menni abban, hogy mi a nemzeti és mi az európai, de azért abból kell kiindulnunk, hogy nekünk egy pán európai perspektívát kell felvennünk, és nem tisztán nemzeti perspektívát. És azt gondolom a múlt egyik fő hibája az, vagy problémája az volt, hogy a nemzeti megközelítés előtérbe került az európaihoz képest. Az első hozzászóló egyébként általában szeretném elmondani, hogy szigorúan 10 percet kapnak a hozzászólók, kemény leszek, azt kell, hogy mondjam, ez később vonatkozik a képviselőkre is, de hogy betarthassuk a menetrendet, 10 perc jut önöknek, és hallottuk, hogy a szakértők korábban gyakran eljöttek, és csalódottak voltak, amikor nem tudták végmondani amit akartak. Éppen ezért azt mondom, tartsák be a 10 percöket. Az első hozzászóló az új belépő perspektívájáról beszél, a Westpam, az osztrák Westpam képviselője, Forster úr 10 percet kap, parancsoljon. Dankeschön. Um, ich möchte Ihnen... Nos, egészen röviden szeretnék tájékoztatni a Westbánnal kapcsolatban. Ezt követően pedig szeretném bemutatni, hogy a cég létrehozása óta milyen karriert futottunk be. Vegyük először a Westpánt, a cégünket hoz, nyílt hozzáférés van ö, Salzburg és Bécs között, sőt Freilassingig, és évent, és óránként indítunk 316 millió vasúti kilométerrel, és évente természetesen magas színvonalú szolgáltatást kínálunk, méghozzá megfelelő piackonform árakon, bistro van, ingyenes wifi bőrülések a kocsikon, és igyekeztünk nagyon ügyfélorientált módon működni, tehát egy évig érvényes a jegy, ingyenesen lehet cserélni, és hogyha és ha megfelelő tarifát alkalmaznak, akkor ingyenesen változhatnak, és 25-50 százalékos visszatérítés is van, ha késünk, amit persze nagyon ritkán fordul el, és jóváírás útján ehhez nem kell tennie semmit egyébként az ügyfélnek milyen elvárásokat fogalmaztak meg velünk szemben, amikor beléptünk a piacra. Szerintem ez meglehetősen egyszerű dolog volt, a befektetők számára akartunk tisztességes esélyt, hogy megfelelő nyereséget tegyenek szert, fair, tisztességes verseny, tehát minden oldalról, és nem diszkriminatív feltételeket akartunk. És most nem csak az új belépő perspektívájáról szeretnék beszélni, hanem lényegében szeretném összefoglalni azt, ami az elmúlt években történt ezen a területen. Azt hiszem ez jól rámutat arra, hogy milyen sávszélességet jelent a liberalizáció ebben az esetben meglehetősen gyorsan megkaptuk a biztonsági tanúsítványokat, a certifikátokat, stb. Egyébként a kocsik engedélyezése és a vonatok engedélyezése, egyébként Svájcban engedélyeztettük a vasutakat, mert svájci járműveket vettünk, ez nem jelent semmit, ez egy úgynevezett keresztelfogadás útján működik Ausztria esetében. Ausztria esetében tehát ez nem jelent problémát, viszont engedélyük nincs Németország vonatkozásában, ott van egy ö, ö, probléma az automatikus elfogadással kapcsolatban, ahogyan ez Ausztria és Svájc között működik. Az első nehézség akkor jelentkezett, amikor az első menetrendet készítettük, ugye egy keretszerződést készítettünk először természetesen, világos koncepciókkal léptünk fel például az infrastruktúra vonatkozásában is, tehát konkrét konkrétan a vasúti pályák esetében is elég konkrétan megvan, mit akartunk. 2 óra 45 perc volt, és ez messze nagyon volt, vagy a 3 óra, és előzés is került volna 8 perces megállás, ugye a railjetet, aki már, tehát a, a piacra jelenlévőt előre kellett engednünk, hogy úgy mondjam és egy megfelelő bizottságot hoztak létre, amely egyeztetett. Ennek a vége tényleg egyesség lesz, ami azt jelentette, hogy még mindig három órás menetidőt számoltak az első menetrendre, amit mi túl soknak találtunk. Időközben lényegesen javult a helyzet nincsenek nehézségeink, nem voltak nehézségeink az új menetrenddel, és a harmadik menetrend, ami 2014-től indul, baj, indul majd, ez a tervek szerint halad. Kiegészítésképpen azonban el akarom mondani, hogy mindig van egy gond, hogy a versenyhelyzetet ez befolyásolja, és nem tudunk reagálni az ügyfelek elvárásaira egyértelműen, ami azt jelenti, hogy 20 percen belül indulnak a vonatok, minden négy vonat, és 20 percen belül is érkeznek, de ez verseny szempontjából rendben van, de igazából nem felel meg az ügyfelek elvárásainak. Hogyha megnézzük a versenykörnyezetet összességében, akkor világossá kell tenni azt, hogy a jellemző az, hogy Ausztriában nagyon messze vagyunk a pályáztatói versenytől 2010-ben egy költségvetési kísérő törvényel megteremtették a 100 ezer euró feletti területen a közvetlen kiírás lehetőségét a közlekedési területen, ami azt jelenti, hogy egyszerű szerződést kötnek 2011-től, eh, sőt 2010-re visszamenő hatállyal született meg az a törvény. Összességében 71,1 millió eh, vasúti kilométerre vonatkozott. Ez összességében majdnem 80%-át teszi ki az osztrák eh, vasútnak. Ezzel szemben jogi útra terelte a dolgot a Westpán, Pillanatnyilag a közigazgatási bíróság előtt járunk, ezzel döntés nem született, azzal számolhatunk, hogy mintegy két évbe telik majd, amíg a bírósági döntés megszületik. Időközben csak közvetlen, direkt megbízások voltak, nem verseny alapon adták ki a megbízásokat. Aztán, ami folyamatosan foglalkoztat bennünket a piacra lépés kapcsán, mielőtt, röviddel mielőtt piacra léptünk volna az osztrák szövetségi vasút egy, a nemzeti szinten egy olcsó pályát indított 9 euróért, és promóciós árakat is alkalmaztak, és miután 2005 és 2009 között következetesen arra törekedtek, hogy emeljék az árakat, mint egy 3,5 százalékkal átlagban, 2009-et követően 2009 és 2013 közepe között, elnézést, itt 2012 szerepel, de 2013-ról van szó, itt egyetlen áremelést engedélyeztek 2012 közepén, tehát négy évre kivetítve ez azt jelenti, hogy nagyon alacsony áremelést tudtunk elérni, ami mi szintén ahhoz vezetett, hogy a versenyhatóság elé mentünk, ott folyik egy eljárás pillanatnyilag ami most szintén foglalkoztat bennünket, a gazdasági helyzetünket tekintve, az, az infrastruktúra használati díj. Ausztriában létezik egy hagyomány, 2,5-3 százalékos emelést tesznek lehetővé, 2012-ben több mint 4 százalék, 2013-ban több mint 10 százalék, és jövőre 14 százalékot akarnak emelni az infrastruktúra használatért. Ha megnézik az ábrákat, a grafikonokat, akkor az világosan megmutatja, hogy milyen hatással jár ez az áremelés, és ez meghatározza a Westpán ajánlati struktúráját, és eredetileg mi ezzel nem tervezhettünk mi akkoriban 10 milliót szántunk erre, hanem, és időközben 13 milliót kell fizetnünk az infrastruktúráért, vagyis letértünk a tervezhető pályáról. Egy plusz teher jelentkezik az infrastruktúra használati díjban, hogyha a szabályozói eljárás, ami éppen függőben van, és maga a szabályozó vezette be, adott esetben ők más döntést hozhatnak, és nagyon bízunk, hogy hoznak is egy más döntést. Egyébként van egy olyan helyzet is, hogy az ajánlati kultúránk mellett van egy másik, egy úgynevezett szerződéses alapú, az 80 százalékát a szolgáltatásoknak eh, felhasználják. Most pedig eh, szeretnék eh, az időkeretemen belül maradni, hogy egy kicsit gyorsabbá kell válnom, hogy a 10 percet tartani tudjam és világosan szeretném kijelenteni, operatív az üzemeltetési területen problémamentesen működik, nincsen diszkrimináció, amikor ö, a vonatokat indítjuk és üzemeltetjük, de egy sor probléma azért akad, amely bennünket foglalkoztatott, és mindenhol a szabályozó közbeavatkozására volt szükség, hogy megkapjuk a lehetőségünket, ez a real time, a valós idejű tájékoztatás, ezt először elutasították, csak a szabályozó fellépése alapján kaptuk meg, aztán miniatúr területeket, mini területeket kaptunk, és a vonatok esetében itt felügyeletet, őrzést is biztosítottak, de túl magas áron. A szabályozó itt is közbeavatkozott, aztán a végén sikerült tisztességes kondíciókat elérni. Ez azt jelenti, hogy a időközben minden további nélkül a reklámozók megadják a szükséges információkat az elején nem kaptunk lehetőséget, hogy oszlopokat állítsunk fel a menetrendekkel, a szabályozó megint csak közbeavatkozott lehetőséget teremtett arra, hogy megcsináljuk ezt, illetőleg a szabályozó végleges döntés előtt engedélyezték az oszlopok felállítását a menetrendek vonatkozásában. Aztán voltak szerződéseink a reklámozó cégekkel, amelyek tartalmazták a Westbán nem foglalkoztatását, aztán mielőtt az eljárás elindult volna, ezt megváltoztatták. Összességében azt tudom mondani tehát, hogy legyen egy olyan szabályozó, amely a helyzetet átlátja és tényleg segít. Egy további pont, amit szeretnék felvetni, ez a menetrendi információ, a tájékoztatás az egyetlen észszerű rendszert az ÖBB-PVAG adja mindenki számára. Ezzel a versenyhatóság elé mentünk a és a, kértük, hogy minket is vegyenek be a menetrendbe, bíróság mellettünk döntött, közben működik is, viszont nincsen ticketing link, tehát nincsen jegykezelési vagy jegyvásárlási link a mi pozíciónkból a menetrendben. Aztán még egy nagyon fontos pontot most nem konkrétan függ ez össze a negyedik vasúti csomaggal, vannak úgynevezett közlekedési szövetségek Ausztriában, és ezen a spektrumon szerintem tovább lehetne menni. A közlekedési szövetségeknek vannak régi szerződéseik, aláírt szerződéseik, és Salzburgban az egyik eh, ilyen szövetség szerződés azt tartalmazza, hogy egy új belépőt eh, négy éven keresztül nem részesítenek a megfelelő elbánásban, ami nem láttunk egy centet se a bevételi megosztásból, te pedig közlekedési szövetségen belülnek mi is hozzájárulunk a, a működéshez. Azt hiszem pontosan betartom az időt, összefoglalom, hol tartunk a tapasztalataink és a valóság alapján teljesen egyértelmű, hogy a diszkriminációmentesség kultúráját tovább kell erősíteni, de szerintem jó úton járunk. Számunkra fontos a szabályozó szerepe. Számos esetben a szabályozóhoz fordultunk, ő segített is nekünk. Most abban a helyzetbe kerültünk, hogy tisztességesen, fair módon viselkedhetünk a piacon. Magánberuházók, befektetőkre van szükség, hogy az üzleti terveiket teljesíteni tudják, hogyha emelik az árakat, az katasztrofát jelent a befektető számára, ezért eh, a túl hirtelen emelést el kell kerülni. Hogyha versenyről beszélünk, akkor az mindig az ügyfél érdekében tegyük ezt, meg az utas érdekében, vagy az ügyfél érdekében. Remélem, hogy sikerült egy rövid áttekintést nyújtanom. Thank you very much, Mr. Foss. Köszönjük szépen, Foster. Hát, eh, eh, talán el kellett volna hozni a vasúti zászlómat magammal. Most pedig a következő alárás a meglévő szolgáltatók, a rendszer üzemeltetők szempontjait mutatja be. Mauro Moretti, az Európai Vasúti Közösség elnöke, hozzászól, ez, illetve ő a vezérigazgatója a az olasz állami vasutaknak. Moráti Öröni a szó. Tári. Elnök úr, képviselő urak és hölgyek, hölgyeim és uraim! Szeretném röviden bemutatni néhány percben, hogy mi is valójában a mi szervezetünk. Körülbelül 80 tagunk van, 43%-uk magántársaság, 90%-a az utas szállító kezelőknek illetve itt 85% van a vasúti áruszállítást illetően, illetve 69% a tagja a szervezetünknek azok közül, akik a hálózatot, a sineket kezelik. Ezt azért mondom el, mert egy nagyon összetett, hosszadalmas, elmélyült belső vitát folytattunk le, de aztán olyan következtetésekhez jutottunk, amivel mindenki egyetért, különböző érdekű vasúti szereplők. Az a javaslat, amelyel valamennyien egyetértettünk ezen forgatókönyvet illetően, Nos, ez egy nagy megbízhatóságra irányul, illetve annak lehetőségére, hogy gyorsan létre lehessen hozni ezt a tervet, gyorsan meg lehessen valósítani, hogy egy nagyon jelentős előrelépést lehessen tenni az európai vasút helyzetét, illetően az a folyamat, amelyet végrehajtottunk, hosszadalmas volt, és sajnos túlságosan változatos, nagyon sok változás megölhet egy ágazatot, kevés, jól tanulmányozott változás viszont stabilitást biztosíthat az ágazatnak, hogy a vállalatoknak világos stratégiai víziójuk legyen, és biztonsággal ruházhassanak be. Enélkül fennáll annak a veszélye, hogy nem lehet jó üzletmenetet folytatni. A mostanáig lefolytatott reform jó eredményekkel járt, különösen arra kényszerített a vállalatokat, hogy legyenek hatékonyabbak. Itt lehet látni az elmúlt 7 év eredményeit az én csoportomat illetően, amely 2,5 milliárddal javította üzleti eredményét. Így tettek mások is, és ez nagyon fontos az ügyfeleink szempontjából, illetve a polgárok szempontjából, akik vasútra szállnak, úgy szintén azokhoz, azok szemére, akik adóikkal járulnak hozzá az infrastruktúrák fejlesztéséhez. Ennek ellenére azonban nagyon sok új belépés csatlakozott az ágazathoz. Most 25, 25% az áruforgalomnak belőlük tevődik ki, Ugyanakkor viszont a modellsert illetően nem volt növekedés, ez 18,5%-ról 17,2%-ra csökkent 2010-ig, tehát valami ezzel kapcsolatosan nem működik. Ezt az ágazatot nem lehet a többitől elszigetelten tekinteni, ezt mindenképpen a közlekedés általános összefüggéseiben kell vizsgálni. Intermodális versenyfeltételeket kell létrehozni, amelyek helyesebbek, igazságosabbak, és nagyobb lehetőségeket kell teremteni, hogy mindenki hasznot tudjon elérni, és minőségi és mennyiségi infrastruktúrát tudjon alkalmazni. Az elmúlt 20 év során nagyon sok közút épült és nagyon kevés vasútvonal, és természetesen ez itt ennek az eredménye. Tehát meg kell találni annak a módját, hogy a vasút nagyobb hangsúlyt kapjon az intermodalitás keretei között. Az utasforgalom nemzetközi szinten megnyílt, de nagyon kevés volt ennek a sikere. Miért is volt ez így? Azért, mert az áruforgalom területén nem növekszünk eléggé, különösen a nemzetközi áruforgalmat tekintve. Még mindig nagyon nagy akadályok vannak, ugyanis túlságosan nagyok, a gördülőállomány megszerzéséhez szinte méretre kell nemzeti szabályok szerint rendelnünk gördülőállományt. Tehát nem, nincs olyan szolgáltató, amely általános érvényes gördülőállományt tudna eladni, értékesíteni számunkra. Sajnos vannak műszaki akadályok, de bürokratikus akadályok is. A az utasforgalom liberalizációja nemzetközi szinten nem tudott előrelépni, mert túlságosan sok volt a bürokratikus akadály, amelyek nem teszik lehetővé a határokon való áthaladást. Sajnos ezzel foglalkoznunk kell, talán a negyedik vasúti csomag fényében is, hogy megoldjuk azokat a problémákat, vagy felvessük ezeket, amelyeket már megoldottunk az utas, illetve az áruforgalom esetében. Tehát ezeket sokkal hatékonyabbá kell tenni, mint jelenleg. A másik dolog, amelyet végre kell hajtani, mielőtt a negyedik vasúti csomaggal foglalkoznánk, ez az egységes piac beteljesítése támogatjuk a nemzeti utasforgalmi piacok megnyitását, a teljes szervezetünk egyetért ezzel a gondolattal. Ezt egy nagy belső vita lefolytatása után mondom, amely egy közös álláspontot alakított ki a parlament, illetve a bizottság különböző álláspontjaihoz képest. Egy másik cél kell, hogy legyen a stabilitás megteremtése, nem lehet két évenként módosítgatni ugyanis. Ez egy összetett és hosszadalmas folyamat utolsó szakasza kell, hogy legyen. Világosan meg kell határozni a célokat egy hosszú ö, időszakra, hogy a szereplők megfelelően eszközölhessék befektetéseiket, anélkül, hogy újabb változásokra kellene számítaniuk. Tehát ö, jobb minőségű vasúti infrastruktúrára van szükség, és mennyiségileg és többre, homogén jellegűre európai szinten, hogy ne legyenek akadályok a határokon, nagyobb együttműködésre van szükség azok között, akik a szabályozói szerepet, nemzeti szabályozói szerepet betöltik, meg kell teremteni az európai szabályozói hálózatot, tapasztalatokat kell cserélni, és ahol szabványosítani lehet a nemzeti szabályokat, ott ezt meg kell tenni az európai iránymutatások alapján, és a parlament, illetve a bizottság meg kell, hogy hozza ezeket az iránymutatásokat. Ami pedig a csomagot illeti. Az első probléma számunkra az volt, hogy a javaslat minőségét értékeljük. Tehát azt hogy milyen minőségű az a hatástanulmány, amelyet az Európai Bizottság a negyedik csomaghoz készített. Nem egyedül végeztük el ezt a munkát, jelentős tudósok, szakemberek közreműködésével, akik függetlenségükről híresek, az Imperial College of Londonra utalhatok, és más intézmények képviselőire, akik összegezve azt mondták, hogy a javaslat nem erős nem egy olyan javaslat, amely tényeken, konkrét bizonyítékokon alapulna. Nem olyan javaslat ez, amely számításba venni a tudományos kutatást, eszmecserét, vitelt, amelyet a helyszínen kérlet tapasztalatok alapján végeztek. Ez a javaslat néhány példát ragad ki, hogy aztán saját magára hivatkozva a kezdeti célját el tudja érni. Tehát itt előfeltételezésekről van szó, nem pedig bizonyító erejű tényekre alapoz ez a javaslat. Itt van például a hálózat kihasználás növekedése. Ez egy nagyon fontos eleme volt a javaslatnak, de itt csak a személyszállításra utaltak, hát ugyanazokon a ö, sineken az áru forgalom is zajlik. A bizottság csak a személyszállítással foglalkozik, ö, és az áru mm, forgalommal nem, hogy ö, ha itt ö, nem ö, kilométereken kilométerenként számítanák ezt, hanem vasúti sín kilométerenként, Olaszországban 16 ezer kilométer sín van, de 32 ezer vasúti sín. Nagy-Britanniában úgy szintén sokkal több a vasúti sín, mint maga a hálózat kilométer, és hogyha erre a vasúti sín sűrűségre utalunk, akkor a javaslat minősége igencsak megváltozik. A mi felhívásunk tehát az lenne, hogy itt a bizonyító erejű elemekre hivatkozzunk, ezek alapján ellenőrizzük a politikai jellegű javaslat érvényességét. Melyek is a mi javaslataink? Rögtön a bonyolultabb problémákkal kezdeném, a szétválasztás, az unbundling problémája. A bizottság megközelítése rendkívül dogmatikus jellegű, és különösen nem gazdasági értékelésen alapul, amely bizonyító erejű lenne. Nos, ezen az alapon megpróbáltunk fontos tudományos kutatókkal, Kobe, Delft, Linz egyetemek részéről kapcsolatot felvenni, akik tanulmányokat készítettek, melyek az önök rendelkezésére állnak. Megpróbáltuk megvizsgálni valós nézőpontból, hogy gazdaságilag fenntartható-e ez a javaslat. Nos, itt arról van szó, hogy ugyanolyan sűrűség mellett az európai vasúthálózatot tekintve a költségek növekednének mégpedig 6 milliárd euróval. A kérdésünk az, hogy ki fogja ezt az összeget megfizetni, még mielőtt az érdemi kérdésekkel foglalkoznánk. Ez a 6 milliárd euró, ez talán az utasjegyekre terhelődik, vagy ö, árutonnára, vagy ö, az adófizetőkre? Hogyan lehet ezt a költséget tehát kitermelni? Aztán hogyha elérjük a bizottság célját, azaz a sűrűs, a vasúthálózat kihasználásának növekedését, Nos, ez a túlköltség, ez a többletköltség az unbundling esetében 15 milliárd eurót tenne ki európai szinten. Ez egy hatalmas szám, és el kell ezen gondolkodni, hogy még a döntéshozatal előtt megtaláljuk a megfelelő megoldásokat ezekre a problémákra. Úgy véljük, hogy foglalkozni kell az új hatáskörök problémájával a szabályozók esetében. Növelni kell, jövel, javítani kell a szabályozói hálózatot, különösen a cross-boardinghoz kapcsolódó problémák esetében, és el kell érni azt is, hogy bármiféle megoldási típust a tagállamokra bízzanak, világos iránymutatások alapján természetesen az Európai Bizottság és a Parlament részéről, hogy a gazdasági fenntarthatóságot megfelelően értékelni lehessen ezen megoldások esetében a tagállamok szintjén. Ami pedig az nemzeti utasforgalmi piacokhoz való hozzáférést illeti, illetve ennek liberalizációját ezzel egyetértünk de itt persze a PSO problémáját is meg kell vizsgálni, amelyek a közszolgáltatáshoz kapcsolódnak, hiszen különben mindenképpen akadályokat találnánk magunkat szemben. Éppen ezért egy ö, megbízható szilárd megoldást kell találnunk ön probléma megoldására. De az átmeneti időszakban, mivel különböző tapasztalatokból indulunk ki, Mindenképpen egy kölcsönösségi időszakot kell meghatározni a végrehajtásban, persze átmeneti jelleggel a tagállamokat illetően, de állandó jelleggel azon operátorokat illetően, amelyek Európán kívüli országokból érkeznek, hiszen abszurd lenne, ha mi megnyitnánk a piacainkat, és mi magunk viszont azon országban, ezen országokban nem működhetnénk. Egészen gyorsan elmondanám tehát, hogy a végkövetkeztetéseink, amelyeket javaslunk a következők, legyen meg a lehetőség arra, hogy ezen problémákat egy stabil értékelés alapján értékeljük, stabil gazdasági alapon, és olyan döntést hozzunk, amely az egységes piac kialakítása irányába mutat a lehető legrövidebb időn belül a kölcsönösséggel, az átmeneti időszakkal, és a tagállamok hadd oldják meg az unbundling, a szétválasztás problémáját természetesen teljes átláthatóság mellett, és a szabályozók biztosítsanak biztonságot mindenki szemre, akik be akarnak lépni a piacra. Elmondanám azt is, hogy a kollégám egy integrált vállalatban dolgozik, és Németországban, Olaszországban koncentrálódnak ezek. Olaszországban a ö, nagysebességű vasútat, illetően rendkívül nagy a versenyképesség, és mégis lehetséges volt a liberalizáció még ezen feltételek mellett is, a gazdasági fenntarthatóság jegyében, amely alapvető a vállalatok számára. Köszönöm. Thank you, Mr. Moretti. Köszönöm szépen, Moretti úr. Látom, hogy ma nehéz dolga lesz az elnök úrnak, hogy betartassa a 10 perces hozzászólási időket, de még egyszer kérnék mindenkit arra, hogy tartsa be a hozzászólási időt. A következő hozzászólunk előadónk, az a teljes szállítási perspektíváról fog beszélni. Tony Berkeley, a brit vasúti elszállítási csoport elnöke szól hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó reggelt kívánok ma délelőtt. Azokról a feltételekről, fogok beszélni, amelyek lehetővé teszik az európai vasúti szállítás növekedését, illetve az, hogy a negyedik vasúti csomag az irányítás szempontjából hogyan segíti ezt a növekedést. Nem annyira a brit helyzetre fogok beszélni, ezt a honlapunkon is megnézhetik, és az én hozzászólásomat is majd megtalálhatják a honlapunkat. De annyit azért elmondanák, hogy az Egyesült Királyságban a vasúti teherszállítás az elmúlt 10-15 évben 16 kal nőtt, hét különböző szolgáltató versenyzik egymással, és teljes mértékben elkülönítettek a menetvonalak, a pályahálózat üzemeltetését és a vonatok üzemeltetését. De az európai vasút számára melyek tehát a feltétele a növekedés? Elég egyszerű. A közúti szállítás liberalizált, versenyképes és innovatív, ahogyan ezt mindannyian tudjuk, de úgy gondolom, hogy a vasúti szállítás is ugyanilyen helyzetbe kellene hozni, hogy képes legyen magán a vasúti ágazaton belül is versenyezni, illetve a közúti szállítással is versenyképes legyen. Tehát a vasút szempontjából is egységes piacra van szükség, ami merhetővé tesz, hogy versenyképesebbé, hatékonyabbá tegyük a vasutat, hogy valóban versenytársa legyen a közút és szállításnak. Hát a, a célunk az, hogy ugyanúgy, hogy a közutakon, a vasutakon is egy ütemben végig lehessen szállítani bármit Európán keresztül. Ehhez belső piacra van szükség, európai vasúti egységes piacra nyilvánvalóan ehhez elegendő vasúti társaságra is van szükség, hogy verseny legyen, hiszen nincs versenyhelyzet, akkor ez senki sem fog jól járni, és igazságos, tisztességes versenyt kell teremtenünk a vasúti társaságok között, és annak érdekében, hogy ezt megtehessük, nyilvánvalóan alacsonyabbá kell tenni az indulási, belépési költségeket, a kockázatot csökkenteni kell a finanszírozók és a részvényesek számára. Tehát ö, látniuk kell azt, hogy nem lesznek hirtelen hátrányos döntések a tagállamok részéről, nem lesznek olyan jogszabályi változások, amelyek hosszú távon az ő ö, nyereségességüket bevezetnek veszélyeztetni. Aztán a pályahálózat üzemeltetőknek valóban közvetkezetes politikát kell vezetniük, és mindenképpen e, igazságos hozzáférés kell biztosítani a vonathálózatokhoz, az állomásokhoz, különböző szolgáltatásokhoz, és tisztességes díszabást kell biztosítani a vasúti számára, együtt is kell működni. Nagyon fontos az együttműködés a pályahálózat működtetők között, illetve az, hogy ők Európa szerte másokkal is együtt működjenek. És hát valóban a teljes mértékű interoperabilitásra van szükség mind a, a működtetés, mind a kapacitások, standardok tekintetében. Közös európai standardokra van szükség, amelyeket az Európai Vasúti Ügynökség igazgat és tartat be, de ugyanakkor használja a nemzeti szabályozó ügynökségeket is úgymond alvállalkozóként nyilvánvalóan szabályozó szervezetekre is van szükség, hogy mindenképpen az igazságos bánásmód megvalósuljon a versenyhelyzetben, és szükség van egy olyan szervezetre is, ahova fellebezni tudnak a vasúti társaság. Én Maretti úrral nem értek egyet, nem gondolom, hogy még több tanulmányra lenne szükség a költségekről, a struktúrákról, vagy a, a közlekedési helyzetről, a késdelmes érkezésekről. Nem, egész egyszerűen egységes piacra van szükség a vasút területén, amely működőképes is. És és akkor most rá is térnék a negyedik vasúti csomagra, hogy hogyan támogatja ezen célok elérését ez az irányítás tekintetében. Először is teljes mértékben ellenőrizniük kell a pálya hálózat működtetőknek azokat az elemeket, amelyek szükségesek az infrastruktúra működtetéséhez, például a menetrend, összeállítás, kapacitások kijelölése, hozzáférés a sinekhez, az állomásokhoz, a karbantartás befektetés. Van, akik ezt jobban, van, akik ezt kevésbé jól oldjuk, meg együtt kell működni a fogyasztókkal, az érintettekkel, a tagállamokkal és a bizottságokkal. És annak érdekében, hogy tisztességes versenyt tudjunk teremteni, mi mindenképpen üdvözöljük azt a követelményt, hogy teljes mértékben el kell különíteni a menetvonalak üzemeltetését, illetve a vonatok üzemeltetését. Nem szabad, hogy külön előnyt élvezzenek azok a meglévő vonatok, amelyek már régóta ugye szolgáltatják a vasúti szállítást, a menetrend összeállítás hozzáférés tekintetében azt látjuk nagyon sokszor, hogy ők előnyt élveznek, és a független új társaságok sokszor hátrányba kerülnek. Nem akarunk rejtett támogatásokat ezen meglévő régi vállalatok számára, sokszor ugye az, a holding társaságokon belül egymást támogatják a pályahálózat üzemeltetők és a vonat üzemeltető. Tehát mindenképpen el kell különítened egymástól ezeket az üzemeltetőket, és a szabályozó szervezetektől is el kell őket különíteni, amelyeknek függetleneknek kell lennük. McNulty úr egy brit tanulmányt állított össze ebben a témában, egy évvel ezelőtt szólt ezügyben a brit parlamenthez, és ő arról beszélt, hogy teljes mértékben el kell különíteni ezeket a különböző területeket, és Nagy-Britanniában ez meg is valósult, és miután elkülönítették az operatív részeket, utána együtt lehet működni, és és mindenképpen szükség van a független szabályozó szervezetekre és annak érdekében, hogy betartassák a szabályokat, illetve hogy fellebezi hozzájuk. Mindezt gyorsan és alacsony költségek mellett kell tudniuk megtenni. Mi nem támogatjuk egyébként a holding társasági struktúrát, hogy ezt továbbra is fent tartsuk, úgy gondoljuk, hogy ez csak elfolytaná a verset, de ha mégis ez fog megvalósulni, akkor megfelelő módon kell ezt tenni, és enyhíteni kell a káros hatásokat. És a negyedik vasúti csomag úgy tűnik, hogy ezt valóban el is fogja érni. Jelenleg mindenképpen erősíteni kell még ezt a javaslatot. Jelenleg ugye egy tagállam panaszt tehet egy-egy holding társasághoz, és azt mondhatja, hogy a mi tagállamunkban nem szolgáltatat, nem engedjük be az önök vonatait a mi országunkba, de úgy gondolom, hogy igazából a szabályozási szervezetekhez kellene panaszt emelni, és a független vonat üzemeltetők, amelyek sokszor hátrányt szenvednek, nekik is biztosítani kellene a lehetőséget, hogy a bizottsághoz vagy más tagállamokhoz panaszt emelhessenek. Hiszen nem gondolom, hogy egy tagállam maga majd panaszt emel egy másik tagállam ellen, tehát a, az érinteteknek maguknak kell ezeket a panaszokat megtennünk. Ehhez ö, megfelelő záradékokra, biztosítékokra van szükség, ha valóban a holdingtársaságokat megkívánjuk tartani. Majd délután még beszélünk ezekről a témákról, de úgy gondolom, hogy fontos, hogy az egységes piac az valóban teljes mértékű interoperabilitásra van szükség, a biztonsági standardok biztosítására egy szabályozási, hát, egységes szabályozási háttérre, amelyet be is kell tartatni, az Európai Vasúti Ügynökségnek kell ezt betartatnia és ellenőrizni, és a nemzeti szabályozási szervezeteknek úgy gondolom, hogy egyfajta alvállalkozóként kellene átvenniük a feladatok egy részét az Európai Vasúti Ügynökségtől, így így biztosítani lehetne a normák és standardok megfelelő átvétele. Jó lenne, hogyha megszűnének a nemzeti standardok, csak hogyha valóban szükséges, akkor kell nemzeti normákat bevezetni. Tudják talán, hogy Nagy-Britanniában a nyomvonal e, keskenyebb, és a szabályozó szervezetek ugye a, azt mondták, jó, hát legyen egy kicsit keskenyebb, az a lényeg, hogy ennek ellenére interoperábilis legyen más rendszerekkel. Tehát mindenképpen egy szabályozási rendszer kell, amelyet az Európai Vasúti Ügynökség tartott be. Ezt minél gyorsabban meg kell ezt valósítani Például erre jó példa az a mozdony, amely Európa szerte szinte minden rendszerben működik. De hát a gördülő állomány esetében, illetve a berendezések esetében még nagyon sok helyen meg kell valósítani ezt az interoperabilitást. Végül lezárásképpen, hölgyeim és uraim, én támogatom a negyedik vasúti csomagot, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és képes arról kinyissa a piacokat, és a, megteremtse a versenyt. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabbá tesszük, ezt új ötletek valósulhatnak, mert a magánbefektetők számára is ez vonzóbb, és így növekedést is teremtett. De a befektetőket biztosítani kell arról, hogy nem lesznek öm, visszaélések, vagy bárhogy is nevezzük ezeket, tehát nem lesznek olyan jogi akadályok, amelyeket egyes tagállamok azért hoznak meg, hogy, hogy a saját rendszerüket védelmezzék, másokat pedig kizárjanak a, az országon belüli szolgáltatás nyújtásba. Néhány tagállamban nehéz mindezt megvalósítani, és hát egyelőre nagyon kevés a független szolgáltató ezen a területen, de hát mm, a költségvetések mindenhol korlátozottak, és hát nem is értem, hogy a meglévő szolgáltatók hogyan tudják finanszírozni azt, hogy kisebb, független vállalatokat felvásárolnak. Nem tudom, honnan van erre pénzük. Ezt a kérdést is fel kell tennünk de leszárásképpen úgy gondolom, hogy számukra rendkívül fontos, hogy a negyedik vasúti csomag intézkedéseit egy csomagban valósítsák meg, és ne higítsák fel ezeket a rendelkezéseket. Mindenképpen a tisztességes versenyt helyzetet teremtsenek meg, és a szabályokat Európa szerte be kell tartani teljes mértékben, és belátható időn belül, akkor létrejön az a stabilitás, amire Morháti úr és korábban szólt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer. Most pedig az infrastruktúra irányítók perspektíva következik. Monika Heiming, aki ügyvezető igazgatója az EIM-nek, az Európai Vasúti Infrastruktúra Irányítók szervezete. Monika, öné a szó. Köszönöm szépen, Brian nem készítettem PowerPointot, egy néhány érdemi megjegyzésem van. Nagyon örülök annak, hogy az infrastruktúra irányítók is szót kapnak a mai napon. Nagyon örülök tehát, hogy meghívtak ide az EIM tagjai bíznak abban, hogy az Európai Bizottság negyedik vasúti csomagja sikeres lesz, és egy néhány új dologot sikerülnek megállapít, sikerül kezelni, amit megállapított a korábbiakban. Felülvizsgáljuk a régi szabályokat. Miért van szükség a negyedik csomagra? Ez egy rést tömbbe, még egyszer szeretném elmondani. Ezért támogatjuk EIM-ként a negyedik vasúti csomagot, és az irányítással foglalkozunk, a PSO az nem a mi területünk elsősorban, az irányítás nagyon fontos ebből a szempontból. Ezért örülünk, hogy közbeszólhatunk az ezen a területen folyó vitát arra a szerepre kell irányítani, fókuszálni, hogy amit az infrastruktúra menedzserek játszani fognak a jövőben. Ez egy rendszerszerű szerep, nem csak egy apró rész, hiszen ha nincsen infrastruktúra, akkor nincsenek eszközök sem, nincsenek járművek, stb. Tehát az elején mi vagyunk, és a végén is mi vagyunk, tehát átfogjuk az egész rendszert. Nagy, természetesen Franciaországban is egy fontos reformot hajtanak végre, ami nagyon fontos elem, és amit teljes mértékben támogatni tudunk, hogy az infrastruktúrális irányító szerepét erősítjük, ezeket kell összehozni, ez egy döntő jelentőségű bölcs döntés, ezért támogatjuk. A bizottság javaslata egyébként pedig hangsúlyt helyez arra, hogy hogyan tudjuk javítani az infrastruktúra irányítók teljesítményét. Ez a mi célunk is, és ez legyen a fókusz is. Hogyan, mit tettünk annak érdekében, hogy az ügyfelek elvárásainak eleget tegyünk? Erről már korábban beszéltek, itt vannak a felhasználók, itt vannak a régiók és a polgárok. Infrastruktúra irányítóként azt mondjuk, hogy a bizottság irányítási javaslatai fontos elemeket tartalmaznak ránk nézve, hogy tényleg ezt a teljesítményt nyújtani tudjuk, és javítani tudjuk a termelékenységünket. Itt nem csak azt jelenti, hogy egy kicsit tennünk kell, hanem mérhetővé, átláthatóvá kell tenni, és lehetővé kell tenni, hogy hozzászóljanak, és egy benchmark rendszerben kell gondolkodnunk, össze kell hasonlítani másokkal, ez az EIM és tagjainak a célkitűzése. A benchmarking esetében, a jó gyakorlatok cseréjében hiszünk, és a minőségi mutatókat kell kidolgozni annak érdekében, hogy megállapítsuk a teljesítményt. Ez nagyon fontos, ezeket mérhetővé kell tenni, és ezeket jól láthatóvá kell tenni teljes mértékben elkötelezettek vagyunk, hogy a kérdésekre megfelelő válaszokat adjunk, hiszen ez az egész rendszer az ügyfeleink számára, a tulajdonosok, a régiók számára is komoly előnyöket jelent. Meggyőződésünk, hogy a teljesítmény kérdései, hogyan telje, nyújtjuk ezt a teljesítményt, és a benchmarkok kialakítása mindenkinek az érdeke, és ez határozza meg a jövőbeli vasúti közlekedést és politikát Európában, és ezen még szeretnénk túlmenni, független infrastruktúra irányítóként alá kell támasztani, hogy tényleg független munkát végezzünk, és megfelelő szinten végezzük a munkát. Mi élő bizonyíték vagyunk annak, hogy a, arra, hogy tényleg függetlenként is irányítani tudjuk az infrastruktúrát. Azt gondolom, hogy együttműködésre van szükség, ez az, amit Tóni korábban is olmondott, mondott, javítani szeretnénk az utasok és a teherszállítók munkakörülményeit, lehetőségeit, ezt átlátható módon szeretnénk tenni, világos szabályokra van szükség, világossá kell tenni a felelősségeket és a működéseket, és a szabályozónak is ilyen értelemben kell dolgoznia, hogy együtt tudjunk működni, még hogy, méghozzá nem diszkriminatív módon. Meggyőződésünk, hogy az összes bevezetett szabályt egész Európában alkalmazni kell, Pillanatnyilag ilyen foltszerűen alakult, szigetszerűen alakult ki ez a fajta szabályozás, ezért fontos, hogy ezen a területen haladjunk. Nem tehetjük lehető, hogy két párhuzamos rezsim működjön, egyetlen szabály rendszert kell alkalmaznunk az egész területen, amely ugyanúgy működik, és amit ugyanúgy alkalmaznak semmi sem rosszabb, mint hogyha ilyen szigetszerű Európa alakul ki, amelyben különböző sebességek alakulnak ki. Ezzel egyébként az egész spektrumot szeretnénk lefedni, nem csak a szakpolitikai területre koncentrálni és nem figyelni a technikai területre, hanem az egész csomag az, ami az egész területet lefedi. Aztán az együttműködés nagyon fontos, ez egy új aspektus, amiről eddig nem beszéltem. Határokon átnyúló módon is alkalmazni kell, hiszen határokon átnyúló szolgáltatásokat akarunk biztosítani. Benchmarkokra van szükség, összehasonlíthatóságra van szükség, tehát egy egységes európai rendszerre van szükség, de ez csak akkor megy, hogyha az infrastruktúra irányítók együttműködnek Meggyőződésünk, hogy az ágazat számára az a kihívás, hogy bebizonyítsuk, tényleg ezt meg tudjuk tenni. Mi örülünk, hogy megkapjuk erre a lehetőséget. Láttuk már a kooperációt, más érintettek esetében a szabályozók is együttműködnek, a régiók is együttműködnek egymással, tehát a benchmarking, az összehasonlíthatóság mindenki számára fontos, ki kell cserélni a jó tapasztalatokat mindenhol, és ez vonatkozik az infrastruktúra irányítókra is, és utoljára természetesen a parlamenti képviselőknek is megvan a szerepük, tartsák össze az egész csomagot, ne szedjék szét, hiszen ez egy összefüggő csomag, nem lehet eh, kimazsolázni az egészet, mert az nem fog működni. Az egyik feltétel a fontos, ugyanolyan fontos, mint a másik nézzék meg, és ha megnézték az összes részt, akkor egy komoly javaslatot kell készíteni, amit ténylegesen át lehet ültetni a gyakorlatba, méghozzá egyformán mindenhol, hogy a dolog működni tegyen. Ne vegyünk ki belőle darabokat, az egész csomagot egyben vizsgálják, én úgy gondolom, hogy megbízom önökben, szükség van a csomagra, hiszen ez egy részt tömbe Aztán amikor, hogy, hogy tehát, hogyha nem jól végezzük a munkánkat, akkor lesz egy ötödik, hatodik csomag. Szerintem viszont nincs erre időm, nekem meg személyesen sincs rá, úgyhogy csináljuk meg a negyedik csomag keretei között. Köszönöm szépen. Well, uh, Monica, we all hope that there's no... Monika, mindannyian abban reménykedő nem lesz ötödik, hatodik, hetedik vasúti csomagra szükség. De, de van egy 15 hónapos kisunokám, és már elkezdtem arra beszélni, hogy 30 év múlva mit kell majd tenni a 9-es és 10-es intézkedés csomaggal, tehát én próbálok mindenre felkészülni. Most pedig ugye rendkívül fontos az alkalmazgatók helyzete is. Sabine Trier, az Európai Szállítmányozási Dolgozók Szövetségének helyettes főtitkára szól hozzánk. 10 percben kérném Köszönöm szépen, elnök úr. Én követem ugye a negyedik eh, vasúti csomagot, én már ebbe is belefáradtam. Szerintem már erre sem lenne szükség. Az ETF 850 ezer vasúti dolgozót képvisel európai szinten, valamennyi szakmát képviseljük a vasúti ágazaton belül, és a bevezető megjegyzésem arra vonatkozna, hogy végső soron, amikor a szolgáltatások minőségéről valunk, beszélünk, illetve a vasúti szolgáltatások biztonságára, akkor igenis nagy szükség van a személyzetre, az alkalmazottakra, jól képzett alkalmazottakra van szükség, akik valóban jól képzettek, jó munkakörülmények között tudnak jó minőségű és biztonságos szolgáltatást nyújtani. Nyilvánvalóan motivált munkaerőre is szükség van, és nem szabad e- erre megfelelkezni, amikor az Európai Parlament képviselőként döntéseket hoznak a vasúti ágazatra vonatkozó jogszabályalkotás folyamán. Ugye vannak közszolgáltatási közele, kötelezettségek, és jelen javaslat egyik legfontosabb pontja az az, hogy hogy versenytárgyalásokat tegyenek kötelezővé Európa szerte valamennyi vasúti szolgáltatás odaítélése során, és hogy megszüntessék a vasúti ágazatban azt a jelenlegi létező lehetőséget, hogy a tagállamok, illetve az illetékes hatóságok maguk dönthessenek a között, hogy közvetlenül ítélik-e oda az adott szolgáltatási megbízást, vagy pedig tendert írnak ki arra. Én emlékeztetném a parlamentet arra, hogy annak érdekében, hogy ezt az új szabályozást e, betartassuk, hát e, ehhez ez megáll az a javaslatos 7 év kellett, e, az Európai Bizottság javaslata eredetileg már megpróbálta bevezetni a versenytárgyalásokat, mint egyedüli lehetőséget, ezt elutasították a jogalkotási folyamat során, és a jelenlegi szabályozás csak 2009-ben lépett hatályba, még a, az átültetési ö, szakasz első felében tartunk, hiszen 2019-ig kell mindezt átültetni, 2014-be kerül a középidős jelentésre, és mindannyian tudjuk, hogy a jelenlegi szabályozással is még túl kevés tapasztalat van, ezért nem tudom, hogy miért kellene már is módosítani ezeket a szabályokat. Szeretném azt is kiemelni, hogy, hogy annak a bevezetése, hogy csak egyetlen egy módja legyen a közszolgáltatási eljárásnak, ez a Lisszaboni szerződés egyes rendelkezéseit is sérti. Ugye itt a az általános érdekű szolgáltatások biztosítására van szó, és világosan leszögezi a szerződés, hogy a tagállamoknak, az illetékes hatóságoknak ö, szabad döntésük van arra vonatkozóan, hogy hogyan kívánják a közszolgáltatási megbízásokat odaítélni. Tehát ők ö, maguk dönthetnek arról, hogy hogyan kívánják biztosítani ezeket a közszolgáltatásokat, közvetlenül kívánják -e odaítélni a megbízásokat vagy pedig versenytárgyalási eljárás keretében kívánják azt odaítélni. A mi szempontunkból mindenképpen a Lisszaboni szerződés és a, a 26-as jegyzőkém szelleme ellen vét ez az új javaslat, tehát az Európai Szállítmányozási Dolgozók Szövetsége éppen ezért arra kéri a képviselőket, hogy ezt a PSO javaslatot utasítsák el. Ennek kapcsán rátérnék a, a, a társadalmi, szociális kérdésekre is, azokra a kérdésekre, amelyek a, mi általunk képviselt dolgozók számára jelentőséggel bírnak. bírnak. A szociális kérdések esetében tényleg azt kell mondjuk, hogy valóban különbséget tesz az, hogy itt versenytárgyalásról van ez szó, vagy közvetlen odaítélésről, hiszen itt arról lesz szó, hogy verseny esetén a legalacsonyabb árakat kívánják majd biztosítani, ez azt jelenti a dolgozók számára, hogy a bérek csökkenni fognak. Számos ágazatban, ugye ezt már láthattuk, hogy az ilyen versenytárgyalások, az ilyen árcsökkentések a dolgozók kárára mennek, és vannak olyan lehetőségek, ahol lehet ezt másképp is megoldani, de inkább a személyzeti kiadásokat tudják lefaragni a társaságok. Már jelenleg is az a tapasztalatunk, hogy a, a, az átcsökkentés érdekében nagyon sok a kiszervezés, ez azt is jelenti, hogy a vasúti ágazatban a jól fizetett minőségi munkahelyek helyett most már bizonytalan helyzetű, rosszul fizetett munkahelyek születnek Európában, nagyon nagy a nyomás a dolgozókon, és a munkahely biztonsága az mindenképpen hátrányt szenved, amikor versenytárgyalási eljárást vezetnek be. Tehát itt nagyon sok káros szociális hatással bír ez a fajta eljárás a vasúti ágazatban. A jelenlegi PSO rendeletben vannak olyan cikkek, amelyek lehetőséget adnak arra is, hogy enyhítsük ezeket a káros hatásokat, az 5.5-ös, az 5.6-os cikkek, ugye a verseny tárgyási eljárás keretében a dolgozók védelméről beszél, és megpróbálnak ennek kapcsán minőségi és szociális kritériumokat is érvényesíteni. A mi problémánk azonban az, hogy ez a cikk gyakorlatilag csak lehetőséget biztosít a, az illetékes hatóságok számára, hogy érvényesítsék a munkaerők érdekeit, de ez csak egy lehetőség, ezt nem kell kötelezően érvényesíteni ezeket a cikkeket. Hát gondolhatják, hogy hány illetékes hatóság él ezzel a lehetőséggel, nem sok. A mi szempontunkból, amikor tehát versenytárgyásra kerül sor, a, a szociális védelmet kötelezővé kellene tenni, a munkaerők védelmét mindenképpen garantálnia kellene. Tehát a versenytárgyas eljárás mindkét szakaszában ezt biztosítani kell. Tehát egyrészt akkor, amikor a tender kritériumokat nyilvánosságra hozzák, akkor is egyenlő feltételeket kell teremteni, és akkor, amikor aztán mondjuk változik a, a szolgáltató személye, akkor is biztosítani kell a dolgozók védelmét. Nagyon nehéz az általunk képviselteknek elmagyarázni azt, hogy hogyan lehetséges az európai szinten, hogy az európai intézmények, az európai jogalkotók kötelezővé tehetik ezt a versenytárgyási eljárást, és hozzájárulnak ahhoz, hogy elaprózódjon ez az ágazat, Ugyanakkor, amikor a munkaerő védelméről van szó, akkor ezek az európai intézmények azt mondják, ó, hát kérem, ez a szubszidiaritás elve alá tartozik, nem mi vagyunk az illetékesek. Tehát itt ez egy olyan üzenet, amelyet szeretnénk szintén eljuttatni az európai parlamenti képviselőkhez, hogy itt, itt komoly eltérés áll fenn. Aztán most rátérnék az átdolgozott irányelvre. Nagyon röviden számunkra ez gyakorlatilag azt a lehetőséget teremti meg, hogy a kimazsolázzák a nyereséges vagy a megfelelő lehetőségeket. Tehát itt csak a nyereségeségről van szó, és a verseny képesség valójában abban merül ki, hogy az árakban, a nyereségességben versenyképesek a vasúti társaságok. Amikor egy hálózat szolgáltató valóban minőségi szolgáltatást kíván nyújtani az utasoknak, például a, a távoli elzárt térségekbe is mondjuk vonatszolgáltatást biztosít, akkor igen, és hálózatra van szükség, és nem a nyereségesség a legfontosabb, hiszen itt, hogyha megnyitjuk ezeket a versenytárgyalásokat, a tendereztetést, akkor itt mindenki kimazsalázza a nyereséges menetvonalakat, azokat az utas szolgáltatásokat, amelyek nyereségesek, és fennáll a veszély annak, hogy akkor a hátrányos helyzetű elzárt térségekben nem fog mondjuk a vonat járni. És az illetékes hatóságoknak, hogyha az a véleményük, hogy szükség van ezekre a szolgáltatásokra, és akkor utána velünk fizetetik meg, az adófizetők fizetnek a távoli területeken nyújtott szolgáltatásokért. A személyzet az alkalmazatok helyzetéről már beszéltem, de szólnom kell még az irányítás kérdéséről is. Az LTF e teljes mértékben ellenzi az elkülönítését a menetvonalak, illetve a vonatok üzemeltetésének. Mi az integrált vállalatokat támogatjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez a kínai fal féle megoldást, nem igazi megoldást, hiszen ez nem teszi lehetővé, hogy a szinergikus hatásokat kihasználjuk, amelyek egy integrált rendszerben igenis adottak minden olyan érvet támogatunk, amely azt mondja, hogy nincsen tapasztalati bizonyítéka annak, hogy ez a fajta elkülönítés valóban előnyösebb megoldás lenne, nagyobb a költségek és a kockázat is magasabb, és az integrált rendszerek szinergiáit, amit már mondtam, nem tudjuk kihasználni ebben az új megközelítésben. A szakszervezetek szempontjából a mi fenntartásunk vagy aggodalmunk az, a munkáról, amiatt, a dolgozók amiatt aggódnak, hogy, hogy a, az egyes társaságokon belüli munkahely vagy piacot meg fogják szüntetni. A vasúti ágazatban dolgozók húsz éve szenvednek attól, hogy szerkezetváltásra kerül sor az ágazatban. Vannak olyan országok, ahol már régóta ezek a változások megkeserítik a dolgozók életét. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Európa szerte az állandó szerkezetváltás miatt szenvednek a vasúti dolgozók. Itt elsősorban az uniós jogszabályok miatt bevezetett szerkezetátalakításokra beszélünk. Tehát itt, amikor a belső munkaerőpiacot piacot megsemmisíti az európai szabályozás, akkor az valóban nem lehet jó megoldás, és a vasúti ágazatban dolgozók nem fogják ezt megértően ö, viselni. A belső munkálenképpen egyfajta biztosítéget vagy perspektívát ad azok számára, akik eddig is a vasúti ágazatban dolgoztak, de esetleg elveszítik a munkájukat. Tehát például akik a biztonsági feladatokat látták el, ö, a vasúti ágazaton belül ők az ő esetükben lehet, hogy olyan orvosi pszichológiai problémák lépnek fel, hogy más ágazatban nem tudnak elhelyezkedni, de a belső vasúti munkerőpiacon talán mégis sikerül elhelyezkedni Elnök, kérem, hogy lassan érjen a hozzászólás a végére. Igen, még egy észrevételem lenne. Nyilvánvalóan szólnunk kell a biztonságról, és sajnálatos módon nincs lehetőségünk ma délután a technikai kérdésekről szólni. Ott is szerettünk volna néhány észrevételt megosztani. Önök éppen ezért kérem, hogy esetleg adnál két percet, hogy még erre is regeg. Nem, elnök úr, sajnos, ha, ha ezt elkezdjük, annak annak sohasem lesz vége, úgyhogy kérem, hogy zárja le ezt a hozzászólást. Rendben, úgy gondolom a legfontosabb volt elmondtam, kérem ne feledkezzenek meg a, a szolgáltatás tekintetében a munkaerőről, a dolgozók helyzetéről sem. Köszönöm szépen, örülök, hogy nem beszél őszintén szólva a biztonsági ügyről. Természetesen mindenkit érint, ez sokan akarnak hozzászólni, de a dokumentációt is megnézhetik a későbbiekben, és meg kapják a lehetőséget. Most pedig az utasok perspektíváját halljuk Jean-Paul Jacótól, a, az utasok nemzeti szövetségének az elnöke Franciaországban. Köszönöm, elnök úr. A FNAUT az én szervezetem nevének rövidítése 150 francia társágot tömörít, 65 ezer tagja van, két szerepet tölt be, egyrésztről az utasok védelmét, és e tekintetben csatlakozik az Európai Utasszövetséghez, a European Passengers Federationhez, és a környezetvédelme másik fontos feladata, E tekintetben pedig csatlakozik a közlekedés és környezet európai szervezethez. Három nagy elképzelés kapcsolódik a közlekedésről szóló gondolatainkhoz. Az első, az utas használjon egy több közlekedési módból álló hálózatot és több útvonat kínáló hálózatot. Másodszorban az utasnak teljes és független tájékoztatásra van szüksége, valamint a jegyét egyetlen helyes keretében kell, hogy megszerezze. A harmadik elképzelés az utasnak olyan közlekedésre van szüksége, amely megfelel a közszolgáltatási követelményeknek, a közjónak, ugyanakkor viszont a működés is megfelelően hatékony. A hálózatot illetően az utas mindig többféle közlekedési módot vesz igénybe, egyrésztről gyalog megy, kerékpárt használ, járművet, vasutat, repülőgépet. Ezen közlekedési módok együttesét kell figyelembe venni, amikor valaki az utazásáról dönt. Az utas választása ezen közlekedési módok szerkezetétől függ a teljes hálózat kialakításától, amelyet ezek egymás között képeznek, illetve az egyes láncszemek minőségétől, valamint az rendelkezésre álló információktól. Ebből az következik, hogy ezen hálózatok összességét figyelembe kell venni, ezért azért, hogy megfeleljünk az utas igényeinek fejlődésének, másrésztről a mobilitási igények növekedésének, a népesség előregedéséből keletkező igényeknek és a többi. Másrésztről pedig figyelembe kell venni a szennyezés csökkentésének igényét, a környezetvédelmet, illetve a területrendezési igényeket. Végezetül annak érdekében, hogy ezt a hálózatot optimalizálni legyen, lehessen valamennyi alkotó, alkotó részét tekintve, az az optimum, hogy a vasút nem csak saját magát veszi figyelembe, hanem az összes közlekedési mód egészét, hiszen ezek befolyásolják őt, és ő is befolyásolja ezeket. És minden vasútvonalat az egész hálózat összességében kell tekinteni, hiszen ez befolyásolja a vasútvonalat, és viszont így tehát, és itt különösen a történelmi vasútársaságokra von, gondolok, nem csupán a saját érdeket kell figyelembe venni ezen társaságoknak, hanem a hálózat egészét. Az első javaslatunk az lenne, hogy több éves tervet kell kidolgozni a közlekedési hálózat vonatkozásában, amely szemszerűsített adatokat tartalmaz, beruházásokat és finanszírozási eszközöket. Norvégiában például most tették közzé a második évtizedes közlekedési tervet, ezen tervet össze kell hangolni a különböző urbanizációs és agglomerációs tervekkel. A második javaslatunk ebből közvetlenül következik, ezen tervhez társulnia kell egy vasúthálózatra vonatkozó tervnek. Természetesen ezt a tervet az állam szintjén kell kidolgozni, figyelembe véve az európai irányelveket, és más országok kapcsolataira is figyelve. Ezt többször kiemelték ma délelőtt, ezt a vetületet. Egy tanácsra van szükség, amely az összes érdeket felett tömöríti, különösen az utas szervezeteket, támogatja az államot ebben a feladatban. Egy független hatóságra is szükség van, amely figyel ezen tervek betartatására, és szabályozza az esetleg felmerülő jogvitákat. A második nagy elképzelés a tájékoztatásra és a jegyekre vonatkozik. Az Utasok Európai Szövetsége mindig is ragaszkodott ahhoz, már az utas jogokkal kapcsolatos irányelv vitája óta, hogy az utas számára egyablakos rendszert kell létrehozni a tájékoztatás és a jegyvásárlás céljára. A FNAUT magáévá teszi ezt a követelést, hogy ez a szolgálat objektív legyen, most ehhez arra van szükség, hogy független legyen a vasútársaságoktól, és most messze vagyunk ettől a helyzettől, hiszen a pályaudvarok gyakran a történelmi vasútársaságok kezelésében vannak, és a vasútársaságonkénti jegyvásárlóablak nem oldaná meg a problémát, hiszen így az utasnak egyik ablaktól a másikig kellene mennie, hogy összevesse az árakat és vásároljon, és ez végrehajthatatlan. Az internet oldalak és a telefonos szolgálatok nem ö, egyesítik az összes információt, illetve egy vásárlási lehetőségeket, és csak egy példa, Noha az európai jogot tiszteletben tartja, az SNCF honlapján nem jelenik meg a Tello a Párizs-Milánó viszonylatban, amely egy magán vasútársaság, és felváltotta a korábbi szolgáltatót. Ugyanakkor ez a honlap a repülős jegyvásárlásra lehetőséget biztosít. A harmadik ajánlásunk egy tájékoztatási és jegyvásárlási rendszerre van szükség jegyablakos rendszerben, illetve interneten, telefonon, amely az összes európai vasútársaságot egyesíti, és amely közvetlenül hozzáférhető a magánszemélyek számára. Ezen kívül ezt az infrastruktúra kezelők kezébe kell adni, illetve a pályaudvarok üzemeltetését. A második pont Ban utalnék a vas, az vasúti utasjogok irányelvére, ahol is kidolgoztak műszaki specifikációkat. Nagyon fontos a versenyelőtti megnyitása a hálózatnak, és nem csak a kis kemény mag megnyitásáról van szó, amely a jövedelmező viszonylatokra vonatkozna. Természetesen tudjuk, hogy bizonyos vasúttársaságok ellenállása ezzel a gondolattal szemben sokkal károsabb, mint a technikai problémák ezen terv konkrét végrehajtása útjában. Aztán a közszolgálatról és a működésbeli hatékonyságról szólnék. Úgy tűnik, hogy egyes vasúttársaságok operatív hatékonysági logikája csak a rövid távú haszonszerzésre korlátozódik, a nem rentabilis vonalakat lezárják, ahelyett, hogy megpróbálnak ezeket javítani, és ez az áruszállítás, vasúti áruszállítás csökkenéséhez vezet, illetve az utasszállítás beszüntetéséhez, különösen azon területeken, ahol a népsűrűség alacsony, mert erről is szó esett ma délelőtt. Az SNCF-nek minden lehetősége megvan arra, hogy ezt az átmenetet létrehozza. Franciaországban ugyanis a Keolis leányvállalata az a legnagyobb közúti fuvarozó. A FNAUT megmutatta, hogy a környezet rengeteget veszít ezáltal, hiszen növekedik a szennyezés és az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint az utasok jelentős része nem autóbuszt vesz igénybe a vasútvonalak bezárása után, hanem saját személyautóját használja. Ez a hatékonysági logika nem vezeti arra a vasúttársaságokat, hogy csökkentsék költségeiket, hiszen ők régi gyakorlatok hívei továbbra is olyan időszakokból, amikor még szinte monopól helyzetet töltöttek be, és ez a megállapodás elvezet minket a negyedik ajánlásunkhoz, meg kell nyitni a verseny előtt, a vasúttársaságok közötti verseny előtt a piacot, hogy ösztönözzük a technikai és kereskedelmi innovációt, valamint csökkentsük a költségeket. A tapasztalat megmutatta, hogy ez valóban lehetséges, és mindez persze az utasok javát szolgálja. A vasúttársaságok sokfélesége felveti a kapcsolatukat az infrastruktúra kezelő szervezettel. Itt a függetlenség kell, hogy legyen a szabály, nem pedig az összeolvasztás, ahogyan elhangzott. Erre már az első vasúti csomagban is emlékeztettek, és az Európai Bíróság is pontosította ezt, aztán a negyedik csomagban is találhatók erről vonatkozó megerősítések. Négy követelményről van szó ebben a csomagban, jogi, pénzügyi, szervezeti és döntéshozatali függetlenség ezek, és szeretnénk hozzátenni hogy a kezelés és a hálózat használat koncepcióját illetően is szétválasztásra van szükség, és az is fontos, hogy a jelentős vezető személyiségek ne legyenek jelen egyszerre több egységben. Az infrastruktúra felelős logikája eltér a vasútársaságokétól, ez inkább hosszú távra irányul, megpróbálja a hálózatát maximálisan kihasználni, és a közszolgáltatások szempontjait is figyelembe veszi. Fontos tehát az infrastruktúra kezelő függetlenségére figyelni. Azt is ki kell emelni, hogy mindkét logikára szükség van, ezek egymást kiegészítik, a közszolgálat állami szinten valósul meg, erre utalt az első javaslatunk, és egyes nemzeti összekötetéseket pénzügyileg is támogatnak állami szinten. Franciaországban például az úgynevezett Trendeki Libre du Territoire, vagy pedig az Intercity, ezek a vonalak. A regionális szinten pedig egy kötelességlistát kell létrehozni, amely a vasútársaság részére kijelöli a végrehajtandó szolgáltatásokat, tehát itt a verseny létrehozására mindenképpen szükség van. Köszönöm. very much. Köszönöm szépen Zsakó úrnak. Most pedig a nemzeti szabályozó testületek következnek, az ő perspektívájuk. Iris Henzeler Unger következik a Német Szövetségi Hálózat üzemeltető ügynökség. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy meghívtak Röviden bemutatkoznék. Én a szövetségi hálózati ügynökséget képviselem, mi egy integrált szabályozó vagyunk, a távközlési és a postai szolgáltatásokat 98 óta felügyeljük, az energiát 2005 óta, a vasutat pedig 2006 óta. Egy másik megjegyzést is szeretnék tenni van a Group Rail, ami a független szabályozók szervezete két évvel ezelőtt hoztuk létre. Ez a negyedik csomaggal is foglalkozik. Vizsgáljuk ezt áprilisban döntöttünk úgy, hogy ezt megteszük. Francia, Egyesült Királyságbeli, holland és német szabályozók vesznek részt, meg természetesen mások is, és a 26-an egyetértünk azzal, hogy a csomaghoz hogyan viszonyuljunk, nagyon fontos, hogy bennünket bevonjanak a belföldi utaspiacra és az infrastruktúra irányításra koncentrálok, és a német tapasztalatokról szeretnék beszélni. Ha megnézzük a belföldi piac megnyitását az utasok esetében. Mi ezzel egyetértünk, ezt üdvözöljük. Jó tapasztalataink vannak ezzel Németországban. A verseny, a piac növekedés és a megfelelő fejlesztés között jó összhangot sikerült kialakítani, ez előnyös tehát, nagyobb a piac növekedés a verseny mellett, és tisztességesebb árakat is tudnak kínálni, mint ha ez nem történik meg. Egyébként arra az eredményre is jutottunk, hogy a vasúti szolgáltatók száma növekedett, és a modális megosztás során is folyamatosan növekedett a vasút aránya, vagyis a piacnyitás és a verseny jó hatást gyakorolt Németországban. Azt gondolom, persze vannak bizonyos aggájaink, a gazdasági egyensúly vizsgálattal kapcsolatban, és azt láthatjuk, hogy ha bezárják a nemzeti piacokat, az nem túl szerencsés. A, a kötelező versenyeztetés a közbeszerzések esetében a hatékonyság javításához vezet, a szolgáltatás minősége is javul. Ez a mi érdekünk érdekünk a nagyobb verseny, ez a szövetségi hálózati ügynökségnek ez a véleménye Németországból, világos az üzenet ezek alapján. Viszont a végén persze problémát látunk, mert a pályáztatási folyamat esetében nem mi vagyunk a hatáskörrel bíró testület, ezt eh, a tartományok csinálják Németországban a kormány, illetve a szövetségi kartelhivatal, vagyis nem kell ki, az ellenőrzésre ott van, tehát nem kell új dolgokat kitalálnunk Németországban ezen a területen. Most pedig nézzük meg az Unbundling a szétválasztásról folyó vitát, a funkcionális és strukturális szétválasztás minden nemű hálózatnál egy fontos lépés, hiszen az üzemeltetést és a hálózatot kívánják szétválasztani ebben a területen, az unbundling nem egy végső megoldás a verseny érdekében. Mi a pragmatikus megoldást keressük, hogyha megnézzük a szétválasztást, a számos területen már működik, csak egy néhány szabály alapján Számos területen viszont lényeges szétválasztás nem történt, viszont a versenyhez erre szükség van. Általában az eredménye csökkenő ár, a megfelelő minőség és a beruházások növekedése, a befektetések növekedése ezen a területen mi igen gyakorlatiasak vagyunk, vannak előnyök, mint már eddig is mondtam, az unbundlingnek vannak problémája is. Például, hogyha megnézzük a német energiafordulatot, a zöld energiát, itt a tranzakciós, költséges és szinergiahatások természetesen jelentkeznek, de a pénzügyi előnyök témáját alaposan meg kell vizsgálni a fő üzenetünk, a missziunk az, hogy hogy minél erősebb a szabályozás, annál kevésbé szükséges a szétválasztás, az unbundling, hogyha van egy monopolista, az, akkor az unbundling más kérdéseket vet fel, mint a versenyhelyzetben. Vagyis elmondhatjuk, hogy gazdasági érdekünk unbundling nélkül is adott esetben megteremthető. A holding modell végül is működőképes, ezen keresztül is gondoskodhatunk a nagyobb versenyről, hogyha erős és független a szabályozó. Ez az az üzenet, amit elsősorban szeretnénk küldeni ez az a pozíció, hogy a szabályozás és az unbundling, a szétválasztás kiegészíti egymást, nem kell, hogy kizárja az egyik a másikat. a jogi keretnek megfelelő támogatást kell nyújtani, nem diszkriminatív és tisztességes versenyre tesz javaslatot a kínai nagyfal nyilván nem használ. Ha megnézzük a jogi keretet, amely megteremti az alapját a független szabályozók számára, hogy biztosítsuk az elvet, azt gondolom ez jó üzenet a negyedik csomagnak, de hogyha az unbundling, a szétválasztás túlságosan messzire megy, akkor problémák is jelentkezhetnek. Például kis infrastruktúrák esetében ez problémákat vethet fel. Ha megnézzük a az unbundlingot, itt erős nemzeti szabályozóra van szükség, aki ezt betartatja de hogyha a, csak a nemzeti szabályozó működik itt, akkor eltérően alkalmaznák a megfelelő jogot. Biztosítani kell azt, tehát, hogy egész Európában eleget tegyenek az unbundling előírásának. Mondom, meg, meg akarjuk nyitni a piacokat, nem akarjuk bezárni a piacokat, és viszont azt látni, hogy olyan szabályozat nem érdemes bevezetni, amely érinteni a határokon átnyúló szolgáltatásokat, hogyha a követelmények nem teljesülnek, vagy csak részben teljesülnek. Egy megfelelő vizsgálat nélkül, mint amit most végzünk például, nem tudjuk megfelelő eredményt kialakítani. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mrs. Uh, Köszönjük szépen Hensler Unger asszonynak a hozzászólást. Most pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket, de előtte szeretném üdvözölni a bizottsági ülésünket egy Bedben úr egyik vendéget. Köszöntjük itt a közlekedés szakbizottságban, reméljük, hogy az Európa Parlamenti látogatását élvezni fogja, és némi hasznos információra is szert tesz ezen vita, ezen délelőtti eszmecsere során a negyedik vasúti csomagról. Remélem, hogy ezt eh, szórakoztatónak találja majd. Üdvözlöm, tehát a közlekedési szakbizottságban vendégünket, most pedig szeretnék a három előadó Gross úr, és Kolicsek úrnak eh, szót adni tehát először az előadók kapnak 5-5 percet, aztán a többi képviselő pedig 3 percet kapna. Először is Kros úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr! Csak egy kis megállapítás részemről, hogyha itt meghallgatjuk ezeket a különböző álláspontokat, akkor mégiscsak megnyugtat engem az, hogy még itt az Európai Parlamentben sem egységes az álláspontunk a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy önnél és nálunk is még van igény az eszmecserére, a vitára, de hogy mégiscsak a mai napot, a mai eszmecseret leegyszerűsítsük, hiszen itt egy meghallgatásról van szó. Jó lenne, hogyha az észrevételek egy részét későbbre hagynánk. Én most néhány konkrét kérdésre korlátoznám a hozzászólásomat. Először is Hensler asszonyhoz szólnak kérdésem. Ugye így ez a fajta szabályozási felfogás Németországban ez azt is jelenti, hogy például a közszolgatásokra fordított pénzeket is ellenőrzik, tehát az erre a célokra, a hálózat javítására elkülönített pénzforrásokat is ellenőrzik, hiszen az ilyen integrált rendszerekben mégiscsak fontos az ilyen pénzáramlások ellenőrzése. Aztán következő kérdés Trírasszonyhoz. Önt, illetve Zsakó urat hallgatva az utasok vonatkozásában nekem az volt a benyomásom, talán önnek is, hogy a munkavállalók érdekei ebben a dossziében nagyon is eltérnek az utasok érdekeitől hiszen az utasok inkább azt várnák, hogy hatékonyabbá legyen, hatékonyabbá tegyük a rendszert a vonat és a menet vonal üzemeltetők elkülönítése által, míg a munkavállalók esetében éppen, hogy az elkülönítés a probléma és az integrált rendszer lenne, amely az ő biztonságokat és érdekeit szolgálna. Tehát úgy tűnik az utasok és a munkavállalók érdekeit pontosan ellentétesek. Hát ezt így felvetném, tehát nem tudom ez mit szól. A második kérdésem pedig a következőkre vonatkozik. Hogyan alakult a vasút területén a foglalkoztatás? mi, ugye abból indulnak ki, hogy most erősíteni kell a munkavállalók védelmét, és hogy az ő védelmük most megkérdőjeleződik, ugye ön ebből indult ki. Aztán a pályahálózat üzemeltetés irányítása vonatkozóan is van egy kérdésem. Itt ha jól értettem, ugye a függetlenség rendkívül fontos. A függetlenség és a hatékonyság ezek fontosak a hatékonyságot és a függetlenség erősíteni önök véleménye szerint. Kérdés, hogy egy európai pályahálózat működtetős elképzelhető-e? Hiszen a, mi sokszor transz-európai hálózatokban, határokon átnyúló vonalakban gondolkodunk. Itt, tehát valóban érdekelne az, hogy, hogy önök e, ezzel a kérdéssel belsőleg foglalkoznak-e, elképzelhető-e egy ilyen szervezet, hiszen ez egy teljesen más volt a berendezkedést jelentene, egy ilyen európai szintű üzemeltető. Aztán Lord Berkeleyhez is lenne egy utolsó kérdésem. A következő nagyon egyszerű kérdés. Ugye ön nagyon a gazdaságosságra koncentrált az előadásában, és a CIR ugye azt mondja, hogy az infrastruktúra működtetők, illetve a vonat működtetők elkülönítése önök szerint nagyon költséges. Ezen a területen milyen a tapasztalataik? Tehát valóban költséges ez a fajta elkülönítés? Mi az, ami költséges kívássá teszi ezt a lépést? És akkor lassan átérnek Moretti úrra Ön ugye amellett érvelt természetes módon, hogy egy ne legyen dogmatikus vita a vasúti struktúrákról, egy valamelyes integrált rendszerről beszélt. Ön mit szólna egy európai szabályozó szervezethez? Tehát, hogyha holnap létrehoznánk, létrehoznánk az egy európai hálózatot, akkor ugye nem csak nemzeti szinten kell a szabályozást megvalósítani, hanem akkor a jövőben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy európai szinten ragadjuk meg a problémákat. Tehát hogyan értékeli ön ezt a lehetőséget? És akkor még egy utolsó kérdésem lenne Forster úrhoz is, ha megengedi elnök úr. Meddig tartott Ausztriában ez a kötélhúzás a szabályozóval? Tehát ez egy olyan időtartam, amely alatt akár tönkre is mehet a társaság. Tehát, hogy az új belépők számára halálos is lehet az, hogyha nagyon lassan alakulnak ki a feltételek, tehát ki szárad, elsorvad a vállalat, hogyha két-három évig tart a, egy eljárás. Tehát megéri-e ott panaszt tenni. Valóban nem csak hatékony, hanem gyors -e Ausztriában az eljárás. Most pedig Elkadrai úr kapja meg a szót 5 percre, és most akkor végigvenném a felszólási listát, és akkor be tudnám osztani ezt, hogy kire mennyi idő jut, hiszen még a bizottság is kap szót, tehát akkor a következők szó. Hát a jelentés... Kolecek úr, Kramer úr, Zéler úr, te úr, Benyen úr, Döran asszony, Szavama kolléga, Fandálam és Bilbao kollégák kértek, a Bakka úr. Minél többen beszélnek annál kevesebb idő. Tehát minél többen kének szót, annál kevesebb idő marad egy hozzászólása. Szenalova, kolléganő. Akkor most lezárom a listát, rendben? Jó, öt perc a raportőröknek, és két perc a nem raportőröknek, jó? Így tudjuk elintézni az ügyet. Alkaziráli úr. Köszönöm. Elnök úr, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelent, az előadóknak felszólalásaikért. Persze vannak véleménykülönbségek, amik itt kifejeződtek, és ez megmutatja, hogy mennyire nehéz lezárni ezt az új dossziét. Új megközelítésmódra van szükség, nem csupán az utas szállítás tekintetében, hanem az áruszállításra vonatkozóan is. Figyelembe kell vennünk, hogy melyek a célkitűzések, azaz, hogy egy olyan európai vasúti rendszer alakuljon ki, amely hatékony, gazdaságos és jó szolgáltatásokat nyújt. Persze ez jövedelmező is kell, hogy legyen, de el kell érnünk, hogy a rövid szakaszokra, a kisebb vonalak esetében is jövedelmező legyen. Azt hiszem, hogy fontos a nagyobb hatékonyság elérése, és azt is el kell érnünk, hogy ne csak a cseresznyéket mazsolázzák ki, úgymond a szolgáltatók a tortáról. Itt a bizottság liberalizációról beszél, szerződésekről, de mindez kicsit összekeveredik a szolgáltatási szerződéseket illetően. Cél az is, hogy a közszolgálati szerződések elkülönüljenek, ugyanakkor a gazdasági egyensúly elérése is célkitűzés. Felvetődik bennem a kérdése tekintetben, hogy ez az egyensúly koncepció, ezt elégséges, megfelelő módon dolgozták ki? Ugyanis lehetséges odaítélni valakinek egy szerződést, és egy hosszú távú időre lehet finanszírozni ezt a szerződést, de két-három év elteltével gyakorlatilag lehetővé lehet tenni azt is, hogy a versenytársak megjelenjenek ugyanazon a, ugyanabban a viszonylatban. Mindez természetesen alááshatná a szerződés működőképességét, amelyet korábban aláírtak. Talán Moretti úr tudna válaszolni ezen kérdésemre. De hát itt gyakorlatilag nemzeti monopóliumok léteznek, amelyek hát hosszú távon az oligopóliumok válthatnak fel két-három nagy szereplővel, amelyek a jellegi monopóliumok helyére lépnének. Szeretném tehát tudni, hogy milyen intézkedéseket kellene foganatosítani, hogy a jövőben is elegendő számú szereplő legyen a vasúti piacon. Aztán, ami a közszolgálati célokra való hálózatkoncesziókat illeti. Hát itt persze tenderekre van szükség. Ez persze a kis szerződések esetében is érvényes lehet, de véleményem szerint új módszert kellene találni, nem csupán a költségekre kellene figyelemmel lenni, ami pedig a kérdéskör szociális dimenzióját illeti. A bizottság javaslatában kevés szó esik a szociális elemről. Szeretném tehát tudni, hogy ami az új belépőket illeti, az úgynevezett newcomers-eket. Nos, itt nem csupán a bérek kérdése vetődik fel, hanem a képzés kérdése és ami nagyon fontos a munkaadók, a munkavállalók szempontjából. Tehát el kell kerülni, hogy esetleg a képzés szenvedjen kárt ezen új belépő társaságok esetében. Itt különösen osztrák előadom felé fordulok, aki Ausztria példáját mutatta be. Ami pedig a struktúrákat illeti, és ezt a kérdésemet Hensler asszonyhoz intézném, értem, hogy milyen az a modell, amelyet ön védelmez, és azt is értem, hogy ön elmondta, hogy a verseny integrálódhat egy nyitottabb társadalomba, de az európai dimenziót is figyelembe kell venni. Egy társaság versenyket más társaságokkal lehetnek előnyei esetleg harmadik országokban, oly módon, hogy piaci részesedését növeli. És Lord Berkeleyhez is lenne egy kérdésem. Igen, ösztönözni kell a vasúti áruszállítást. Itt felmerül a menedzsment és a vasútársaságok kérdése. Persze mindezt nemzetközi szinten kell megves, megvizsgálni. Itt vannak ezek a nemzetközi áruszállítási folyosók, amelyek ön szerint működnek, vagy esetlegesen kiegészítő folyosókat kellene létrehozni ezen negyedik vasúti csomag keretében, talán jobban megszervezve a koordinációt is. 40 másodperccel túllépt az időt. Kolicek úr a következő. Tehát a koordinátoroknak nem jutott perc a kérdés. Csak a raportőrökre vonatkozik. Ön is tudja, hogy különben nem haladunk. Kolicek úr. Köszönöm. Nos, nagy figyelemmel hallgattam valamennyi előadót. Az, hogy az unbundling az infrastruktúrák esetében javításokat hozott volna az áruszállítás, illetve a személyszállítás esetében, nos, ez a kérdés vetődik fel, hogy tehát egy helyett nyolc szereplő van, esetleg a szolgáltatások minősége csökken. Ez valamennyi előadó részéről elhangzott kivétel Nagy-Britanniát, ahol is jelenleg a szolgáltatások javultak. Persze, hogyha nulláról indulunk ki, ez normális ez a helyzet. Aztán itt van a kisebb országok esete. Nagyon érdekes modellek léteznek itt gazdasági szempontból is, akár Ausztriát tekintve. A többi nem érdekes gazdasági szempontból, a többi terület, és ez pontosan a kimazsolázgatás jelenségére utal, amiről itt már többen is szóltak. Harmadsorban pedig, ami a közbeszerzési pályázatokat illeti, vannak itt érdekes szakaszok, viszonylatok, és hogyha ezekre írnak ki tendert, akkor persze nagy versengés alakul ki, hogy a vasúttárságok magukhoz ragadják ezeket a viszonylatokat, de már most bizonyos országokban nincs kapacitás bizonyos viszonylatokban az áruszállítás céljaira. Aztán most nézzük meg a konkrét problémákat az irányelvre vonatkozóan, amelyet itt el kellene majd fogadnunk. Szeretném megjegyezni, hogy ezen irányelv keretében a nemzeti viszonylatokra nem fog ez erőteljesen kihatni, hiszen itt van egy pénzügyi kompenzáció, amely eddig létezett, és ez semmisé válik. Tehát, hogyha ezeket nem integráljuk más területekre, akkor nem sikerül majd ezt a jelentést elfogadni. Én jelentést vagyok ebben a kérdésben. Aztán még más kérdések. Itt van a harmadik cikk. Az első vasúti csomagban ez előirányozza, hogy a bizottság egy elemzést fog benyújtani, és mi ezt követően foglalkozunk majd a kérdéssel. Hogyan is lehetséges tehát akkor, hogy a bizottság mindez ideig nem teljesítette a 63-as cikkben előirányzott kötelességét, és mi most már átértünk új anyagokra, új kérdésekre a szabályok ellenében. Aztán itt van még egy másik kérdés. A 63-as cikkben az is szerepel, hogy megfelelő feltételeket kell létrehozni annak érdekében, hogy az infrastruktúrákhoz való nem diszkriminatív hozzáférést garantálni lehessen. Nos, a bizottság miért is nem tartotta tiszteletben a saját kötelezettségét, amely ebből az eldolgozásból adódik. Miért nem kaptuk meg mindannak az elemzését, amelyet eddig elfogadtunk? Az eldolgozást pont ennek érdekében hajtottuk végre. Az első vasúti csomagot az országok nagy része nem hajtotta végére, és észérvekkel élt ennek megvédelmezés érdekében. Most az a kérdésem, hogy hogyan lehetséges elfogadni azt, hogy különböző feltételeket alkalmaznak az egyes országok esetében? Például a holding, ez egyik országban az rendben van, a másik országban kifogásoljuk ezt. Hát ez így nem megy, Európai Unióban első és második kategóriás országok léteznek ezek szerint, ez nincs rendben. Uh, most pedig a képviselők következnek, Michael, Michael két perc. Előadóként délután öt percet fog kapni. Jó, tehát most két percet, mert különben egyszerűen nem tudom bevonni az összes hozzászóló. Hát akkor is azt tudom mondani, mondja a képviselő, a koordinátoroknak valamivel több idő jut, mint a többinek. Igazságtalannak nagyon örülök, hogy a koordinátorok hosszabban beszélhetnek, mint más, de akkor megtehetjük, de akkor Zaribi úrnak, Durant úr kollégának csökkenteni kell az időt. Adok én három percet a koordinátoroknak, de ez azt jelenti, hogy a másoknál kell csökkenteni. Akkor döntsék el a liberálisok, ki a koordinátoruk, jó? Rendben. Kap három percet és akkor a liberálisoknak adok három percet, és Zéler úrnak. Tiltakozom, közbeszólás. Látod. Jó, legyen három perc. Nos, a Sheriff Higging, a kimazsolázás témája. Az árnyék előadók maradnak két percben, jó? Megdöntöttem, Michael mondja. Tehát a mazsolázás eh, témája nem probléma, hogyha 20 percenként megy négy vonat, és hogyha két órán keresztül nem megy semmi, ez tehervonata nem probléma, ezt le kell állítani, ezt meg kell szüntetni, koordinálni kell, Franciaországban van lehetőség, de egyszerűen a kormányok nem veszik komolyan ezt. Itt az ügyfelet kell előtérbe helyezni, Trírasszonynál a kiválasztás módozatai hogyha vannak minimálbérek, akkor ez így eh, nem, nem így van, tehát szükség van, tehát az ágazati kollektív szerződések eh, esetében ez a legjobb szabályozás. Nem akarunk szociális dömpinget, nőnek az árak a pályahasználatért. Nagyon, tehát 16%-ról van szó, tehát van növekedés. Mit tesznek ezzel ellen, Henzeler asszony kérdezem. Morát Márti úr, Münchenből Velencébe a vonatok nem tudnak megállni bizonyos állomásokon, Milánóban csak bizonyos pontokon, ez tisztességtelen verseny, mit tesznek ez ellen? A jegyek az EU-ban rég döntöttünk, hogy ez menni fog, és megcsináljuk, de nem hajtják végre. Hát már jegynél sem tudjuk megcsinálni, hogy akarunk egy európai ö, térséget létrehozni a Vasút számára. Ezt nem tudom megmagyarázni. Henzel asszony, mit tesznek az ellen, hogy valaki felvásárolja a konkurenciát nem akarom a monopóliumokat, mindegy, hogy állami vagy magán, de hogyha a végén három-négy új oligopol jön hozzá, akkor megint csak elveszítjük a versenyt. Aztán önhöz fordulok, 100 Anhaltban a DB kapott egy ö, engedélyt, akik azt mondták, hogyha valamikor pályadíj is következik, akkor azt nem vállaljuk át, és ez előnyt jelentett számukra. Ez egy komoly diszkriminációt jelent. Ön hogyan képviseli ezt? Hogyan áll ehhez hozzá? Az, e, a nemzet és az európai hatóságnak együtt kell működniük, de ki dönt a végén? Ez a kérdés. A nemzeti vagy az európai hatóság? Tudom, 95%-ban nincs konfliktus, de mi van, ha van konfliktus? Konfliktus esetén az európai hatóságnak kéne az utolsó szót megadnia, vagy kijelentenie. Az utolsó pont azt mondják, a verseny nem vezet eredményre. Az első csomag idején még előadó voltam, és azt láttuk, hogy akik megnyitották a piacokat a teher szállításban, Nagy-Britannia alacsony szintről indult, tehát plusz 60 százalék, Hollandia plusz 40 százalék, Lengyelország, Németország plusz 30 százalék, akik bezárkoztak, mint a franciák például, azok 25 százalékot vesztettek. Ezért felteszem önnek is a kérdést. Tehát itt munkahelyek vesznek el? És hogyha nem akarja a versenyt, akkor ezt akarja hogy ezt vállalja is. Eh, Karst Düsseldorf Metman a személyszállításnál a vasút le akart állni, tehát a DB, a hivatalos vasút, mert 500 embert szállítottak, ezt vállalt egy magántársaság versenyhelyzetbe, 23 ezeren utaznak. Tehát ott munkahelyeket teremtettek, és eh, a teherszállítás pedig sínen történik, nem közúton. Mit tesznek ezzel ellen, hogyha azt akarja, hogy ne legyen nagyobb a verseny? Köszönöm szépen. Zéler úr. Köszönöm szépen, Brian. Köszönöm az előadásokat, a prezentációkat. Tulajdonképpen mindenkihez fordulok a kérdés. Moretti úr infrastruktúrális menedzsereket képvisel, tehát európaiként látni kell, hogy van egy negyedik csomag, vagy külön pilléreket alkalmazunk. Örülnék annak, hogyha ebben a témában az összes vendégünk, vagy más vendégek is szót kapnának a technikai kérdésekben. Trír asszonyhoz fordulok, természetesen a szakszervezetek fontosak politikai szempontból, ezzel egyetértek, de hogyha ön azt mondja, hogy az új jog árt önöknek hosszú távon, középtávon, szerintem ez nem így van. Miért nincs ez így? Ön azt mondja, hogy nem akarják a vállalatokat feltöredezni, felosztani. Ezzel egyidejűleg a munkaerőpiacokat fragmentálni akarják. Nem tudom, hányan vannak az önök szövetségében a tagállamok közül, de nagyon nagy különbségek vannak a díjazásban, a szociális kondíciókat tekintve az önök tagjai között, és ugyanakkor hány munkatárs mehet egy másik államba vasúthoz dolgozni. Van egy, ugye van egy ilyen pilot projekt, egy ilyen kísérleti projekt, hogy más országban mehetünk, és azt látom, nem látják, hogy a vasúti dolgozók számára hosszú távon két lehetőséget kínál. Tehát vagy a piac lesz versenyképesebb, nagyobb lesz a verseny a piacon, például versenybe léphetnek más módozatokkal is, például vagy pedig versenyképesebb jövedelmeket szerezhetnek, vagy a vasút maradjon egy széttörezett piac, amit, ami veszít más közlekedéskiágokkal szemben, és akkor ez megint csak rossz az önök munkatársai számára. Divacker úr, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok mindenkinek, aki előadást tartott, nagyon érdekesek voltak ezek a beszámolók. Mindenki kedvező véleményt fejezett ki, legalábbis négyen a csomaggal kapcsolatosan, kivéve az utas szervezetek szövetsége részéről felszólaló előadót. Nos, azt hiszem, hogy a piacnyitás számunkra alapvető jelentőségű, hiszen minél több a szereplő a piacon, annál több ö, ajánlat közül választhatnak az utasok. Szükség van a szétválasztásra is, annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatók egyelő versenyfeltételekkel hozzáférjenek a piachoz. Természetesen koordinációra van szükség, együttműködésre, de valamennyi szereplőnek ugyanolyan módon hozzáférést kell biztosítani a piachoz. Az első kérdésem a német szabályozóra irányul, hogyha nem jön létre teljes mértékben ez a szétválasztás, akkor nem tudom, hogy hogyan lehetséges a pénz, forgalmat, pénz áramlást irányítani, hiszen ez egy egyensúlytalanságot eredményezhet a piacon is. Konkrétan tehát, hogyan kellene működnie ennek a szabályozónak, a könyvelőknek valóban nagyon ö, kreatívnak kell lenniük ezen cél elérés érdekében. Ami pedig az utasok ö, szervezetének képviselőjét illeti, ő mm, kedvezően mutatta be ezt a javaslatot, de érdekelne ö, a véleménye, hogy ön szerint mi hiányzik ebből a javaslatból? Hogyan lehetne az utasoknak nyújtott szolgáltatások minőségét javítani? Ami pedig az infrastruktúra menedzsmentet, illetve az operátorokat illeti, hogyha teljes mértékben szétválasztjuk az infrastruktúra kezelést, illetve az operátorokat, akkor egyes ágazatokban egyébként már létrejött ez a teljes szétválasztás, de lehetséges lenne egy spontán együttműködés ezen szereplők között, egyfajta platform létrejöttével, és az egyre nagyobb integrációt, illetve együttműködést eredményezne. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni az egyes hálózatok előnyeit. Mrs. Duran. Duran, asszony kapja meg azt. Köszönöm, elnök úr, köszönöm mindenkinek Először is szeretném elmondani a CÖR képviselőjének, hogy itt sokkal több elnyalat létezik. Elég egyetértek önnel, azt illetően, hogy a bizottság javaslata eléggé ö, orientált és nem tartalmaz komoly javaslatokat a vasút liberalizációját, illetően most ö, Berkeley úr, ö, vegye tudom, tudomásra ezt az elemzést a liberaliz- liberalizációt, illetően Nagy-Britanniában, és láthatja, hogy milyen hatásai vannak ennek, itt, is egy 60%-os növekedés van az erőforgalmat illetően. Egy apokaliptikus víziót ö, mutat be ez a tanulmány. olyas valaki írta ezt, aki a liberalizáció nagy védelmezője. Aztán itt az utas szeretek képviselőjét illetően úgy véri, hogy az integrált szolgáltatások esetében ez lehetséges, ez megvalósítható el, noha széttöredezetté teszi a vállalatokat. Itt nem a verseny ellenőrzésről beszélek, hanem a hatékonyságról, a munka működéséről. Hogyha itt szétesnek a vállalatok, akkor nem lehet integrált szolgáltatás. Ne legyünk túl gyorsak, itt most nagyon gyorsan haladunk, nem vesszük figyelembe, nem tartjuk tiszteletben az eldolgozás 63. cikkét, cikkét, amely fontos értekelést irányul elő, amely a létező helyzetet kívánja értékelni. Mi túl gyorsan haladunk, még az eldolgozást sem hajtottuk végre, és már is egy hatalmas robbanást javaslunk ezen a piacon. Én ezt, ezt nagyon veszélyesnek tartom. Köszönöm a kommentárjaikat, de azt hiszem, hogy még árnyalni kell véleményüket. Itt a mi véleményünkhöz is idomítani kell ezt, nem szabad elsietni a dolgokat. Itt tudományos adatokra, elemzésre van szükség, ennek alapján kell haladni, és végezetül a javasolt módozatokat illetően a vasutat nagyon nagy nehézségbe sodorhatják ezek az utasok számára. Köszönjük szépen, Dürán. Azt most, hogy Káncsán úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadóknak is a hozzászólásaikat. Úgy vélem, és úgy gondolom, hogy most utolsó ízben beszélünk a vasúti csomagról, és reméljük, hogy ez a javaslat, amivel itt előálltak, ezt a mi munkánk még megerősíti. Meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy ezt a javaslatot még erősíteni kell. Három alapvető elem van itt, a szabályok, amelyeknek fixnek kell lenni, stabilnak lenni, aztán a források, ezekről sem szabad megfeledkeznünk, hol lehet a forrásokat fellelni, és aztán a határidők, amelyek most már nem nyújthatók tovább. Hiszen az, hogy itt most jogszabályalkotásról beszélünk, amelyet 2019-ben, 2023-ban alkalmaznak majd, mint ahogy az eldolgozás esetében történt, hát szerintem ez nem jó politika. Az elhangzott előadások után egy fő kérdésem lenne, Moretti úrhoz elsőként. Az ön tapasztalatai szerint a CER képviselőjeként milyen javaslatok tehetnének minket láthatóbbá, illetve melyek tehetnék a piacot versenyképesebbé és vonzóbbá a beruházások számára. Ami pedig Moretti úr érveit illeti az alapvető feltételekről a javaslatot illetően Igaz-e, azt kérdezem a bizottságtól, hogy ahogyan Moretti úr mondja, ezek az alapfeltételek nem korrektek, nem teljesek, és nem megfelelő mértékben dimenzionáltak, hiszen ez a teljes javaslatot alááshatná, ha ez így lenne. A harmadik kérdésemet Hensler asszonyhoz intézem, aki a szabályozókkal foglalkozik. Kérem, győzzön meg egy kicsit jobban azt illetően, hogy egy erős európai szintű szabályozó, illetve nemzeti szabályozók segítségével sikerül majd az unbundlingot elkerülnünk, vagy ehhez létre tudunk hozni egy alternatívát. Kérem győzzön meg erről jobban, mert a liberalizációt illetően nincs kétségem, hogy ezt meg kell valósítani, mégpedig kölcsönös alapon, de az unbundlingot illetően vannak kétségeim. Kérem, hogy győzzenek meg, hogy a szabályozók ezt korrekt módon helyettesítik. És egy utolsó dolog, elnök úr, nálunk Olaszországban létezett az NTV, amely az egyetlen európai szintű társaság volt, amely valódi ö, ö, versenyképes társaság volt a nagy ö, vasút, sebességű vasutak esetében. Vandálen úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, én egészen őszinte leszek. Én nem vagyok igazán lelkes ezektől a vasúti találkozóktól. Fél évig elnököltem egy ilyen ülésen, ugyanezekről a témákról volt ott is szó. És most megint az a benyomás, amit akkor is volt, hogy itt mindig panaszkodnak, eh, pert eh, fenyegetésekről beszélnek, veszélyekről, de keveset hallunk a lehetőségekről halljuk az utasok, halljuk a teherszállító társaságok problémáit, de senki sem beszél arról, hogy jó lenne, igazán észszerű lenne, hogyha európai szinten lépnénk előre. Túl ritkán hallok ilyen megközelítésről. Berkeley úr, nagyon érdekes volt, amit elmondott. Ott hallhatunk néhány más pontot is. Ön ugye arra beszélt, Berkeley úr, hogy nagy mértékben megnövekedett a vasúti teherszállítás Nagy-Britanniában. 16%-os növekedésnek mi lehet a titka? Hogyan sikerült ezt elérni? Hát én is el tudom olvasni, de, de hát ez egy meghallgatás, szóval sem hallanám öntől. Hogyan sikerült ezt elérni? Aztán aztán a német hálózati ügynökség képviselőjéhez szólnék. Ugye itt el kell osztani a menetvonalakat, a kapicatásokat, igazságosan kell elosztaniuk. Ezt hogyan tudják garantálni az ügynökségnél? Képzelem, hogy hogy, hogy Németországban az ügynökség sokszor a német állami vasutat, szövetségi vasutat támogatja. Hogyha mondjuk holland vonatok jönnek át a határon. Tehát hogyan tudnának itt igazságos helyzetet teremteni, hogy ne a német vasútat részesítsék előnyben. Köszönjük szépen, Van Dálen úr! Következő az a Szelenova asszony két percben. Köszönöm szépen. Trira az lenne egy kérdésem ugye olyan sok mondani valója volt, hogy végül már nem tudott szólni a biztonsági kérdésekről, és nagyon örülnék, ha ezt is hallhatnánk. Tudom, hogy délután napirendre kerül ez a téma is, de hát úgy gondolom, hogy a munkavállalók igen csak jó helyzetben vannak ahhoz, hogy szóljanak a biztonsági kérdésekre aztán a, annak a lehetősége, hogy továbbra is fenntartsák a holding társaságokat, amikor ez az új szabályozás lép életbe. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy ott, ahol a múltban nem volt ilyen holding társaság, a jövőben létrehozhatnak egyet. Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget is biztosítani kellene a következő hozzászólók. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány észrevétel, és aztán Berkeley úrhoz lenne egy konkrét kérdésem. És ahogyan ebből az eszmecseréből ki is derült, ez nem arról szól, hogy az egész parlament egy módon gondolkodna erről a kérdésről, és ez az eszmecsere arra is fényt derít, hogy mennyire nehéz az Európai Parlament számára, hogy a valódi liberalizációt támogassa. Én itt néhány igencsak ö, obskurus ö, észrevételt hallottam. Ö, ugye itt az utasokról is hallottunk. Én ehhez hozzátenném, hogy én, az én felfogásomban az utas a király. És hogyha valódi liberalizációra a sor a vasúti piacon, akkor az utas úgy gondolom boldog lenne ezzel. A bizottság nem olyasmit javasol, amely amely túlmenne az önök rémálmain. A bizottság egész egyszerűen azt javasolja, hogy a személyszállítási vasúti piacok megnyitása olyan olyan helyeken valósulna meg, ahol egy minimális méreten túlmegy a piac. Tehát nem kell itt rémálmokban gondolkodni. Trílasszonyhoz is szólnék, ugye itt horror forgatókönyvet hallhattunk a munkavállalók részéről, de kik a legjobb munkavállalók? Úgy gondolom a legjobb munkavállalók azok, akiknek a munkaadóik jó helyzetben vannak, piacvezetők, és ők biztosan, hogy gondoskodnak is a munkaerő, a munkavállalókról. Berkeley úrhoz is fordulnék. Ön ugye elmondta, és nagyrészt egyet is értek önnel, hogy vagy technikai vagy jogi akadályokat nem állíthatnak fel a tagállamok a külső belépők vagy az új belépők számára. Teljes mértékben el kell különíteni a menetvonalat lak és a vonatok üzemeltetését, de hogyha egy tagállamban szükség van konkrétan specifikus rendelkezésekre, akkor ezt is lehetővé kell tenni. És ez érdekelne, hogy mik ezek a specifikus szükségletek, ahol kivételt lehet tenni. Köszönjük szépen, Benyon úr! csak röviden kijavítanék egy-két észrevételt a brit vasúti rendszerrel kapcsolatban. A privatizáció óta az én saját kis állomásomon négy vonat áll meg, amely Londonba közlekedik, és egy pedig Birminghamben. Ez volt régen, 18 év múlva az egy óránként jár a Birmingham vonat helyett, most már fél óránként jár a Birmingham, és, és a londoni járatok is sűrösödtek, és ez úgy gondolom az egész országra jellemző. Úgy gondolom, hogy az utasszámok is nagyban megnőttek, és ez, ez is magyarázza ezt a fejlődést. A kérdések, a kérdéseim a szakszervezet képviselőhöz szólnának, sajnos nincs itt a program előttem, nem tudom a nevét, de nem tudom, hogy most egész egyszer az egységes vasúti térséget ellenzik, vagy vagy, vagy mégsem ellenzik ezt. Hát az ön előadásából úgy tűnik, hogy az egységes vasúti térséget ellenzik, de nem igazán értem, hogy hogyan lehet versenyképessé tenni a vasúti szállítást, hogyha ellenezzük az európai vasúti térséggel. Aztán a szabályozó képviselőjét a német hölgytől is kérdezném, hogyha egy olyan rendszert terveznek, amely egyfajta hibrid, ugye egyfajta elkülönülés és egyfajta integrációs megvalósulna, akkor ezt hogy gondolják, ez hogyan működhetne? Hogyan működhetne egy ilyen rendszer, hogyha mondjuk egy társaság vonatokat kíván üzemeltetni, és aztán e, szeretne integrálni mást is, e, mert mondjuk infrastruktúrát is szeretne üzemeltetni, akkor hirtelen azt mondhatja, hogy akkor integrált e, módszert alkalmaz, rendszert alkalmaz. Tehát ez ilyen egyszerűen, ez így működne. És Tony Bökitől kérdezném, hogy melyek a legkomolyabb akadályai annak, hogy létrehozzunk egy nagyobb e, európai vasúti szállítási hálózatot. Tehát, vagy ezek olyan dolgok, amelyekre majd e, délután térünk rá. Milyen hatásokról beszélhetünk a munkakörülmények, a munkaerő számának tekintetében, ott, ahol a privatizációra sor került, hogyan alakultak ezek a területek. Züribi úr, a következő a szó. Köszönöm, elnök úr, köszönöm valamennyi előadónak. Úgy vélem, hogy valamennyien egyetértünk azzal az elképzeléssel, hogy létre kell hozni egy teljesítőképes európai vasúti hálózatot, de ennek a módozatai eltérőnek tűnnek számomra. Bevallom, hogy nagyon érdekel, de egy kicsit meg is zavart Moretti úr előadása, mert ő világosan kijelentette, hogy a hatástanulmányok a bizottság részéről nem objektívek. Lehetséges-e egy ö, igazságos, világos, komoly vita olyan hatástanulmányok alapján, amelyek célzatosak és ö, amelyek egy politikai vitát irányoznak elő olyan irányban, amelyet a bizottság kivonatosnak tart. Azt hiszem, hogy parlamenti képviselőként nagyobb objektivitásra van szükségünk, tehát a bizottság esetleg ki tudná egészíteni mindezeket újabb tanulmányokkal, például amiket a CER kapott, hiszen Moretti úr megemlítette, hogy a jellegi tanulmányok nem helyesek, nem korrektek nem lenne jó vitát folytatni olyan vit, tanulmányok alapján, amelyek eszközként használnak az előttünk, szolgálnak az előttünk lévő vitában, nem objektívek. Tehát azok alapján, amit Moretti úr mondott, lehetne újabb tanulmányokat kapni, azokhoz képest, amiket a bizottság biztosított eddig számunkra. Berkeley úr azt mondta, hogy a közös szabályokat kell betartani a nyitott piachoz, természetesen igaza van, de felvetem a kérdést, hogy vajon a közös szabályok betartása egy olyan igazgatási modell révén kell, hogy történjene, amelyet ránk és amely kötelező, hiszen ezt rákényszerítik a tagállamokra. Itt egy egységes modellt kényszerítenek ránk, itt most pontosan a szabályok megosztására lenne szükség, a nyitásra, nem a diszkriminációmentességre, az erős szabályozóra, amely meg tudja akadályozni, ha felmerül a diszkrimináció. Aztán itt a szakszervezeti vezetők egyesek öngyilkosságokat követnek el, mert olyan szociális problémák vannak. Ez úgy szintén nagyon fontos. Itt a munkavállalók munkakörülményei is felvetődnek a vasúti ágazatban. Jó lenne, hogyha az ezzel kapcsolatos szociális kérdésekre is válaszolnának az érintettek. Bilbao asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani az elején, hogy teljesen egyetértek Monika Haiming kijelentésével, hogyha még egy további csomaggal kell foglalkozni, akkor inkább nem kívánok tagja lenni a háznak. Ismerjük a problémákat, amelyek jelentkeznek az európai szintű piacnyitásnál, tudjuk, hogy a harmadik csomagot miért nem alkalmazzák, és ismerjük a sok nehézséget, amelyel szembe kell néznünk jogalkotóként javaslatokat készítünk meg, kell védeni ezeket a történelmi monopóliumokkal, a nagy holdigokkal szemben, aminek az a következménye időnként, hogy nem alkalmazzák. Aztán látjuk, hogy az európai szinten ez hogyan valósul meg. Szeretnék a, egy kérdést feltenni. Egy európai vasúti hálózatot kívánunk kiépíteni az európai szabályozó milyen szerephez jusson itt, mi legyen az európai szabályozó szerepe, és mi legyen a nemzeti szabályozó szerepe. Ez a kulcskérdés. Erre választ kell adni, ha haladni akarunk ebben a témában, az európai irányítás témájában. Szerintem azt várjuk, hogy világos választ adjon erre a világos kérdésre. Trier asszony, a piacnyitás, a verseny, erőteljesebb verseny. Számos példa mutatja, ha a minőség javul és a szolgáltatás javul, akkor természetesen javítani lehet a szakképzést is az ezen a területen dolgok számára. A piacnyitás végül is számos innovációs lehetőséget is kínál, jobb minőséget azok számára, akik ezen a területen dolgoznak. Jó, egyelőre ennyit. Köszönöm szépen. Bilbao kolléganő, aztán én szeretnék visszatérni a következő pontra. Először a, a hozzászólóknak, a vezérszónokoknak adok szót. Itt a mai napon, akik itt az előadásokat tartották, Na kevés idő van, egyébként van valaki még a bizottságtól is, most arra kérem az előadókat, hogy a válaszokra, válaszokat adjanak a kérdésekre. Három percet adok minden egyes személynek, aki igyekszik válaszolni, ez a maximum. Nem kell betartani a három percet természetesen, de Foster úrnak adok először szót. Ez a sorrendje ugye az előadásoknak. A kérdés, hogy szabályozói eljárások mennyi ideig tartanak két hónap és egy év között, ez a mi tapasztalati értékünk. Hát, hogy érdemese bíróságra menni, erre azt tudom mondani, alig, ha ez rendkívül sokba kerül, az elején megtettük, milliókba került ez annak idején, és hát nagyon hosszúak is az eljárások, amik beindultak ezek után és világos választ adok szabályozót, a szabályozót Ausztriában függetlennek látjuk, jó tapasztalataink vannak bizonyos döntések meghozatalakor. Önélkülük e, ezeket a döntéseket nem lehetett volna meghozni, legalábbis ha nem függetlenek. A következő kérdés. Kata úr, úr az oligop pólok mennyiben váltják fel a monopóliumokat. Hát én azt gondolom, ha a bizottság javaslatát betartjuk, hogy felaprítjuk a pályázatokat, az sok részlevő lesz, 10 millió vasúti kilométert nem léphetnek túl, ez pluralizmushoz vezet egyébként, és nem gondolom, hogy a rendszerre ez rossz hatása lesz. Két dolgot kell látni Egyrészt van a nyílt hozzáférés, ez azokon a pályákon fordulhat elő, ahol az, megvan az esély annak, hogy adópénzek, támogatások nélkül jó szolgáltatást biztosítsunk. Emellett aztán vannak a pályázatok, ezek a mai közvetlen megbízásokat váltják fel, ha a bizottság javaslatát betartják. Ez ahhoz vezet, hogy a verseny olcsóbbá teszi a dolgokat az önkormányzatok számára, tehát a kiírók számára, ami azt jelenti, hogy nagyon pozitív fejlődés alakulhat ki a negyedik csomag végrehajtása során, és ez nem jelent kockázatot a kisebb szakaszok számára, kisebb pályák számára, és hogyha olcsóbbá tudják tenni, Bajorországban van erre példa. Hát, nagyon jobb minőség érdekében többet költöttek az utóbbi időszakban, és ez oda vezet, hogy helyi szinten is erősödik a forgalom jobb a kínálat. Három percen belül nem tudok az összes kérdésre kitérni. A válaszom egyébként azt hiszem reagált Kolicek úrra is. Én ezt nem így látom, hogy ő látja. Úgy gondolom, hogy a bizottság által választott út tökéletes, nem közvetlen megbízásokat támogatnak, hanem pályáztatnak. Ezzel a versenyt lehet erősíteni. Egyetértek abban, hogy a versenyt úgy kell alakítani, hogy az ügyfél számára legyen az optimális. Ez nyilván alapvető fontosságú. Még egy dolgot felvetnék. A kérdés az volt, hogy a munkatársakkal hogy bánunk, hogyan kezeljük őket. Mi egy kollektív szerződés alapján dolgozunk, a magánvasutak kollektív szerződés szerint fizetnek Ausztriában, jól képzettek a kollégáink, folyamatosan ellenőrizik is ezt, a közlekedési minisztérium megnézi a képzettségeket, és kiváló eredményt adott nekünk biztonsági kérdésben is természetesen mindenhol. Ez nem azzal függ össze, hogy a magánverseny csökkenteni a biztosítást, vagy a biztonságot. A lényeg, hogy a vezetés ezt megtegye. A magáncég is megteszi ezt, mert gazdaságosan akar működni, és csak akkor működik, ha elégedett az ügyfél, és az ügyfél elő, eh, akkor elégedett, ha biztonság van. Természetesen e-mailben is válaszolni lehet a képviselőknek. Szerintem ők azzal is elégedettek, hogyha valamire nem tudnak kitérni. Moretti úr, három perc. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdés, amelyet eh, Jean Cesarini tett fel, hogyha jól emlékszem a nevére. Nos, a hosszú válaszok elkerülés érdekében mi iránymutatást adtunk azért, hogy minden egyes képviselő megadja, megkapja a dokumentumokat, a módosítóinkat illetően, a tanulmányaink összefoglalásait illetően, illetve a hatástanulmány akadémiai szintű felülvizsgálatát is illetően, illetve a főkérdéseket illetően a hatástanulmányról. Így közvetlenül ellenőrizhetik önök is azokat a problémákat, amiket mi felvetettünk. Keveset kívánunk vitázni általánosságban, témában, és sokkal inkább konkrét vitát szeretnénk folytatni. A második problémakör a kimazsolozgatás, illetve a területi egyensúly közötti viszony kérdését illetően. Nos, ezt a politikának kell megoldania ezt a kérdést, ez a vita alapja. Én említettem az olasz példát, az NTV művelettel kapcsolatosan, hát nyilvánvaló, hogy minden egyes vállalat a liberalizáció esetében, ami a kimazsolásgatáson alapul, arra felé fordul, ahol jövedelmező az üzlet és elmegy onnan, ahon, ahol pénzt lehet veszíteni. Az NTV, az olasz maga, nagysebességű vasút esetében itt 100 milliós profit csökkenésről van szó. Korábban mit is csináltam ezzel a pénzzel? A vesztességek kiegyenlítésére fordítottam az adriai tenger mentén és a Tirén tenger mentén. Most megszüntettem bizonyos vonatokat, és ennek az a következménye, hogy a központi nyom színvonalon 50%-kal nagyobb a mi kínálatunk a más ajánlattevőkhöz képest, és más területeken viszont nincsenek vonalak, nincsenek vonatok. Ez nem a mi vállalatunk problémája, mi a természetes logikát követjük, és ezt a problémát a politikának kell megoldania. Mert a terület egyensúlyt vagy új PSO-kat, tehát új adók formájában ö, oldja meg, vagy pedig az adott területek szolgáltatás nélkül maradnak. A második probléma Mi az az alapvető dolog, amire szükség van? Egyrésztről foglalkozni kell a területek közötti egyensúlyjal, ahol is a piac nyilván a profit irányába mozdul el, és vannak olyan területek nyilván, amelyek bizonyosan veszteségesek. A psz hatása is, vagy a közvetlen tendereztetés kérdése. Hát nem tudom, hogy ez megoldja a kérdést. Egyes esetekben Olaszországban nem vennénk, vennénk részt az egyes régiók által kiadott PSO-kban, illetve nem fogadnánk el ezeket. Mert hogyha nincs kifizetési biztonság, hogyha nincs költségfedezeti biztonság, akkor vállalatként, amelynek nyilván figyelnie kell a saját mérlegére, miért lenne kötelező nekünk veszteségeket elkönyvelni? Ez a politika a problémája, ezen fórum problémája, is, és nem csupán az olasz politikai. Kancson úr kérdésére. Az első kérdés, Ugye itt az áruforgalom és a nemzetközi személyszállítás esetében nagyon fontos a nemzeti független szabályozó szerepe, de európai szintű koordinációs szabályozó is rendkívül fontos. Mit is kell tenni ezeknek az uraknak itt? Hát meg kell határozni az összes elemet, a garantált és biztonságos hozzáférés érdekében világos határidőkkel, világos minimális szabályokkal, hiszen a túl sok szabály ez megfolytja a piacot, amely, mindenki, amely szabályok mindenki számára érvényesek. Meg vagyok győződve arról, arról hogy nem lehet a nemzeti uh, piacok logikája mentén haladni. Itt egy egységes európai piac van, ahol vagy két váltcsaládot választunk ki, az infrastruktúra menedzsereket és a vonatüzemeltetőket, de itt vannak persze az építőipari vállalatok is, és aztán ezek a piacok a nagy biznisz szintjén három-négy vállalatra szűkülnek le. És az, az építések esetében csak két nagy vállalat marad. Persze itt Japánból is érkeznek már új szereplők, és ez egy aktuális probléma come to a conclusion. Concludo immediatamente. Azonnal le is zárom. Erős szabályozó, azonnali nemzeti piacnyitás, hiszen a biznisz 80%-a ez az egész vasúti ágazatban. Új szabályokra van szükség az intermodalitásra vonatkozóan az áruszállítás területén, mert hogyha én Olaszországban az angol kondíciókból indulnék ki, ahol nincsen áruszállítás, akkor 3%-kal növelhettem volna az üzletmenetemet, nem 60%-kal. Milano-Venecia. A Milano-Venecia viszonylat, vagy a Monaco-Valencia esetében, uh, München-Velence esetében 6 darab megálló van. Try and keep control of this committee. You... Próbálom itt az ellenőrzésem alatt tartani az eseményeket, már régen túllépte a, a felszólás idejét, és hát vannak egyéb modern kommunikációs módok, ahol tudathatja, megoszthatja a nézetet, más úgy gondolom, hogy már sikerült az üzenetet eljutatni a képviselők, az nem értem, hogy miért kellene még több időt erre szállni. Következő odaszal a három percben. Köszönöm szépen, Nagy-Britannia esetében van egy dokumentum, amelyet e-mailen elküldünk valamennyi képviselőnek, itt a magas sebességű vonatok működtetőiről van szó, igen, nehéz volt. A mi helyzetünk mi voltunk az elsők, akik liberalizálták a vasúti piacot, sok tanulságot levontunk ebből, de most már 16%-a nőtt a teherszállítás a vasúton, ugyanakkor a pályahálózat működtetők költsége 50%-a csökkentek, és hát ez nem rossz, ez úgy gondolom, hogy ez a szabályozóknak köszönhető. A, ugye a teherszállítás esetében nagy a verseny, hét szolgáltató van a piacon, és az elmúlt években voltak ugye nehézségek, de ez egy másik történet. De hogyha kérnek itt bizonyítékokat, hát a bizottság itt egy tanulmányt adott megbízásban, amiről szólok is az e-mailezett dokumentumban, és hát a, a személyszállításban hasonló az eset, a privatizáció óta növekedett a forgalom, a mozdonyvezetőkből hiány van például, és igen, csak jó bérezésben részesülne. Ami az elköltés költséget illetve úgy gondolom, hogy ezek alacsonyak, az képest, hogy mekkora nyerességgel járt ez. Aztán az új engedélyeztetés költségei tagállamokért, hát úgy gondolom ez komoly akadályt jelent, hogyha valaki Európa szerte szolgáltatást kíván nyújtani hogyha a mozdonyokat minden tagállamban külön engedélyeztetik el, hát hogyha ez minden költséges, akkor a, a legtöbb szolgáltató feladná ezt nálunk. Igen, érdekes lenne egy Európa szinten működő pályahálózat működtető és szabályozó, de kérdés, hogy miért nem, miért ne tartanánk meg kezünkben ezt a kis ellenőrzést, amit mellett természetesen van szükség helyi ellenőrzésre, az infrastruktúrák helyi finanszírozására, de mégiscsak, hogyha egységes lenne a teherszállítás esetében az infrastruktúra, a szabályozás, az sokkal jobb lenne mindenki számára. Például Franciaországban a szolgáltatók komoly nehézségekkel küzdenek, hiszen az infrastruktúra működtetők sokszor a mi vállalkozóinkat megakadályozzák, és miközben Nagy-Britanniában 16%-kal nőtt a terszállítás a sineken, addig Franciaországban majdnem 50%-kal csökkent az arány. Ez azért érdekes és hát nagyon-nagyon kevés a független szolgáltató, nagyon nehéz itt tárgyalagosan megítélni a helyzetet, ők nehézségekkel küzdenek, az biztos. Úgy gondolom, hogy az egységes piacot a vasúti ágazatban minél nagyobb mértékben meg kellene valósítani Európa szerte, és csak néhány eltérést kell meghagyni, például Nagy-Britanniában ugye a nyomtáv kicsit keskenyebb, de, de ez a legkisebb problémánk. Ez egy technológiai probléma, modern technológia, ezzel szemben problematikus, hogyha a jelzőrendszereket tudnánk egységesíteni, amire tényleg Európa szerte nagy szükség lenne, hát ezzel nagyon sok pénzt tudnánk megspórolni, és a forgalmat is nagy mértékben tudnánk nevelni. Köszönjük szépen, Heming asszony kapja meg három percben a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm Gross úrnak, hogy már várja és üdvözli ezt a vasúti csomagot. Mi ugye már sokat dolgoztunk annak érdekében, hogy egységes vasúti térséget teremtsük, a pályahálózat működtetők sokat tettek, ezek. kérdés, hogy akarunk-e, hogy egy darab ilyen pályahálózat működtetőt, és harmonizálni akarjuk-e ezeket a működtetőket interoperábilis szabályokat akarunk e Most kérdés, hogy ez operatív, a technikai szabályokra van, ez egy más kérdés. Én úgy gondolom, hogy egy egységes szabályozásra lenne szükség, de az attól is függ, hogy a negyedik vasúti csomag a hetes tanulmányai milyen eredményeket mutatnak. Tehát lehet, hogy még a jövőbe előrébb kell haladnunk ahhoz, hogy ezt az egységet megemlítsük. Először itt a parlament és a tanács jó eredményeket kell elérni. A negyedik vasúti csomag tekintetében, és aztán tudunk tovább lépni. Köszönöm szépen! Trirasszony három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A szakszervezetek nem ellenzik az egységes európai vasúti piacot, amit mi ellenez, ellenzünk, az a módja a Mi ellenezzük a, a teljes mértékű elkülönítést az infrastruktúra szolgáltatók és a vonatüzemeltetés közben. Mi nem gondoljuk, hogy a belső belföldi személyszállítási piac liberalizációja lenne a megfelelő út, mi úgy gondoljuk, az interoperabilitás lenne a jó megoldás, ez lett volna a megfelelő módjának az egésznek, ha először az interoperabilitást megvalósítjuk, mi hozzájárultunk munkavállalói oldalról, 2003-ban együtt tárgyaltunk az európai munkavállalati képviseletekkel, két megállapodás tető alá került, itt a személyzeti interoperabilitásról szólt az egyik megállapodás, aztán a munkakörülményekről, pihenőidőkről szóló megállapodás is született a határon átnyúló szolgáltatás nyújtás esetében. Megszületett egy irányelv 2008-ban, ez a nemzeti jogszabályokba is bekerült. Aztán egy másik megállapodás született az európai mozdonyvezetői engedélyezésről, a európai szinten tárgyaltunk, tehát erről, és ezt függelékben a, a hatályos irányelvbe is bekerült. Tehát mi mindent megtudjuk annak érdekében, hogy segítsük a határon átnyúló szolgáltatás nyújtást, illetve a személyzet alkalmazását határon átnyúló szolgáltatások esetében. Ugye itt azt hallhattuk, hogy a liberalizáció hosszú távon javítaná a munkavállalók helyzetét, legalábbis közvetett módon ezt mondták. Én úgy gondolom, hogy általános mértékben el kell ismernünk azt, hogy a szerkezet átalakítás a munkavállalókra negatív hatásokkal van. Ahogy már mondtam, a szerkezet átváltásra, szerkezetváltásra a vasúti ágazatban már 15-20 éve e, kerül sor, tehát ez nagyon sok e, következménye jár a munkavállalók számára is. Jövőre az Európai Vasúti Ügynökség e, tehát az Európai Vasúti Ügynökség gondolja, hogy jövő évben különös figyelmet kell fordítani a munkakörülményekre, a pszichológiai hatásokra, az európai munkái egészségügyi és munkavédelmi ügynökség is foglalkozik ezzel ami az utasokat, illetve a munkavállalókat illető, de Gross úr beszélt arról, hogy itt ellentét van. Úgy gondolom, hogy az utasoknak és a munkavállalóknak igenis számos közös érdeke van, a jó minőségű szolgáltatás és a biztonságos vasúti szolgáltatás például ezek közé tartozik. Tényleg az állomásokon és a vonatokon sajnálatos az, hogy a vasúti dolgozóknak folyamatosan elnézést kell kérniük a késésekért és a problémákért úgy gondolom, hogy tényleg számos közös érdekünk van, nem akarok most ebben részletesebben is belemenni. Aztán Kramer úr, úgy gondolom, hogy a minimálbér nem jelenthet megoldást. úgy gondolom, hogy a kötelező érvényű kollektív ö, tárgyalások lennének a, azok a tárgyalások, amelyek megoldást hozhatnak. Jelenleg Németországban megpróbálják ezt kötelezővé tenni, tehát, hogy itt jogszabályok is szülessenek arra vonatkozóan, hogy kötelező legyen az ilyenfajta kollektív tárgyalás, de egyelőre még nem értük ezt Jelenleg a helyzetet tanulmányozzák az illetékes hatóságok, és aztán visszatérünk még, ha már megveszük az ezzel kapcsolatos információk. Most nincs ennél több időm erre. Zsakúr. Köszönöm, elnök úr. Franciaországban a konkrét helyzet az, hogy az utasok megtapasztalhatják egyre gyakrabban a deficites vonalak bezárását. Nem csupán a kis vonalakról van szó, most bizonyos TGV vonalak deficitességéről is szó esik. Hova jutunk így? Ezzel egyidőleg az SNCF maga mondja, hogy költségei 30 százalékkal nagyobbak, mint a múltban. Most a belső verseny helyett főként a külső verseny szenvedéséről van szó, szóval más közlekedési módok részéről. Ez az, ami most történik. Azt hiszem, hogy a munkavállalók igencsak megszenvedik majd a külső versenyt sokkal inkább, mint a belső versenyt. Gyakran felvetődik a vonalak újra megnyitásának kérdése, az infrastruktúra korszerűsítésének kérdése, és mindig az a válasz, hogy nincs erre pénzünk. Igaz, ez az a kérdés, amivel mindig mindenki szembesül, és most uh, tudják jobb, sokkal inkább, mint valaha is így van ez. Tehát nem tudom, hogyan tudunk többet tenni azzal a pénzzel, ami rendelkezésünkre áll. Itt belső átszervezésre van szükség. Nem mondom, hogy ezt hogyan kellene végrehajtani, akár az SNCF esetében, de itt lehet, hogy a munkaerő létszám csökkentése, vagy újraszervezés, átszervezése az egyik megoldás. Ez a kérdésem. Az első kérdés, a második kérdés valójában mit lehet még a negyedik vasúti csomaghoz hozzátenni, hogy lehet ezt kiegészíteni. Azt hiszem, hogy minden a részletekben rejtőzik. Éppen ezért követeljük továbbra is, hogy jobb legyen a koordináció az utasok szervezetei és a vasútárságok között. Annak érdekében, hogy hallgassanak meg minket a szolgáltatások minőségével kapcsolatban, a tájékoztatás minőségével kapcsolatban, erről az imént szóltam, valamint az uta, a jegykiállítás minőségével kapcsolatban, hiszen egyre többen láthatjuk az automatákat, illetve az internetet, miközben nagyon sok személy képtelen ezeket az eszközöket használni. Éppen ezért erősíteni kellene az együttműködést. Sokat beszéltünk itt a különböző szervezetek szétválasztásáról, az infrastruktúra kezelők, a vasútársaságok tekintetében, még akkor is, ha nincs szétválasztás, természetesen ezen különböző egységek között együttműködésre van szükség. Lehet rossz az együttműködés, még akkor is, hogyha integráció van, és miért lenne jó együttműködés olyan egységek között, amelyek jogilag elkülönülnek. És ezt láthattam Dániában, egy állomáson, ahol ugyanabban a helységben különböző vasúttársaságok foglaltak helyet, különböző infrastruktúra kezelők, és itt a legkisebb nehézség mindig az együttműködés volt, hiszen ez mindig azonnal megoldódott. És Hensler Unger? Hensler Unger köszönöm szépen. Az első kérdés Gross érkezett, ez a német pénzügyi, pénzmozgásokkal foglalkozott. Hát úgy általában, ahogy ön ezt kérdezte, nem természetesen pénzforgalmat tudunk ellenőrizni akkor, hogyha diszkriminációhoz vezet, hogyha árakat emelnek emiatt a regionális vonatoknál megcsináltuk, voltak, ahol csak versenytársak működtek, ott túl magas árakat alkalmaztak, tehát az egész arra szolgált, hogy állami szubvenciókat nyúljanak le. Vagyis igenis a kereszt szubvenciót, keresztámogatás ellen léptünk fel, ami esetleg egy holdingban előfordulhat. A megjegyzésemből az is kiderül, Kadúj úr, hogy a német modellt nem akarom úgy általában megvédeni. Én csak amellett teszem le a garast, hogy legyünk pragmatikusak a probléma megoldásban, és Németországban nagyon ideológikusan folyik a vita, a szétválasztással kapcsolatban ezt nem érdemes csinálni. Számos dolgot lehet javítani a vasútnál. Németországban éppen a parlament előtt van egy vasúti törvény, ott hallgattak meg jövő héten, jövő szerdán, és ott megint csak a szabályozás kerül szóba előre, szeretnék engedélyezni engedélyeztetni az áremeléseket, tehát olyan nincs, amit mi nem engedélyezünk. A visszaélésekkel foglalkozni kell például az árengedményeknél, ami megint csak a DB, az állami vagy a, a, az legerősebb társaság számára kedvező, és reméljük, hogy így létrejöhet ez említett törvény. Igenis ön is láthatja, hogy van lehetőség arra, hogy javítsunk a német rendszerem, Szeretném még megjegyezni, hogy a, folyosók három ezek közül Németországon keresztül halad, és a koridorok, vagyis a folyosók lesznek egyfajta lakmuszteszt arra, hogy hogyan működik ez, tehát hogy ez sikerül-e diszkriminációmentesen megcsinálni, tisztességes pályadíjakat kérünk-e, és hogy tisztességesen működik-e a helyi közlekedéssel a kapcsolat, és most megint csak, tehát ne, emiatt mondjuk ne adjunk mindent egy európai szabályozónak számos nemzeti sajátosság van, történelmi okokra visszavetetően a közszolgáltatási feladatokat ellátva is különbségek vannak, és nagyon soros összefonódás van a teherszállítás és a személyszállítás között Németországban például, és ez a kettő esetében egyébként előnyös is lehet, tehát komoly előnyöket okozhat a helyi közlekedés számára. És ez csak a nemzeti szabályozók láthatják, ők tudják ezt jól szabályozni, akinek ez nem tetszik, az Európai Bírósághoz is fordulhat, akár vagy helyi bíróságokhoz. Európai szabályozó egyébként a távközlőben sincs, energiaterületen sincs, és szerintem a vasútnál sincs szükség erre. Először a nemzeti hatóságokat kéne megerősíteni. Kramer úr, amit ön kérdezett, arra is reagálnék. Természetesen én is azt akarom, hogy számos cég jöjjön a német piacra, az európai piacra, de azt is meg kell állapítanom, hogy ezek már birtokon belül vannak, hát a DB például Németországban, és hát persze van egy kívánság, hogy legyen nagy verseny, hát dolgozunk ezen ketten együtt a jövőben. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság is szót kért három percben, ha kívánja. Nem akartok elnyomni kellő időt kívánunk adni az Európai Bizottságnak. Ön, önön múlik, hogy dél, fél egykor befejezi, -e, mire kíván reagálni, és hát a, a munkavállalóknak vannak jogaik, így a tolmácsoknak is, tehát nekik fél egykor. Köszönöm szépen, hogy szót kapunk a mai délelőttön és délután is hozzászólhatnunk, ezért nagyon rövid lehetek most délelőtt. Az első megjegyzést vegyük az európai szabályzót tekintve. Önök is tudják, hogy az átdolgozott szöveg tartalmaz egy ide vonatkozó szabályozást és egy megfelelő jelentést készítünk az európai szabályozó vonatkozásában, ezt szeretnénk megtenni. A következő kérdés persze, hogy szükség van erre a csomagra. A parlament és a tanács is felszólította a bizottságot, hogy készítsük el a javaslatot. Heiming asszony is egy, elmondta, hogy ez egy rést tömbe pillanatnyilag. Aztán néhányan hozzászóltak a hatásvizsgálatunkhoz. Ez alapján készítettük a csomagot azt kell, hogy mondjam, hosszú távon készült ez, és három hatásvizsgálatot készített ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság, és és megfelelő konzultációkat folytattunk az ágazattal és a CIA e által készített gazdasági vizsgálatoknál nem fordultak a közvéleményhez ilyen mértékben, és azt gondolom, hogy ez meglehetősen transzparens az a módszer, ahogyan dolgozunk. Készek vagyunk természetesen a képviselőkkel tárgyalni ebben az ügyben, a hatásvizsgálatok kérdésében. Ami pedig az erős szabályozókat illeti, igen, szükség van erős szabályozókra, de hallottuk a Westbántól a mai napon, hogy azért ez önmagában még nem elég mert eh, legalább nyolc bírósági eljárásnak kellett elindulnia eh, Ausztriában, eh, amíg elérte az új belépő, hogy tisztességesen kezeljék, hogy fel elvárásban részesüljön, és ez komoly költségeket jelent, időbe is kerül természetesen, hogy hány új üzemeltető kíván ilyen kemény feltételek mellett részt venni, ez a következő kérdés. Köszönöm szépen, 12.30 van. Akkor ezt az első részt le is zárom, ezzel köszönöm a hozzászólóknak, az előadóknak, köszönöm szépen, hogy elfogadják, és elnézést kérek, hogy nagyon brutális voltam én. Igen, brutális elnök vagyok, de bevallom, bűnös vagyok. Így sikerült viszont időben befejezni, és azt gondolom, hogy önök is tudják, hogy az idő és a pontosság rendkívül fontos, ha már a vasatokról beszélünk. Három órakor kezdődik a második rész a mai vitának. Köszönöm szépen. Látom, mert látom önöket ma délután is.